Az előkészítő szóra a tanácsülés előkészítésére lesz Védett úrnak adom meg a szót. Uh, morning, uh, Mr. President, uh, honorable members, Vice President of the Commission. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt bizottság elnök úr. Nagy, szám, nagy öröm számomra, hogy a mai vitában hozzászólhatok az Európai Tanács december 19 20 ülésének előkészítéséhez. A szociális politikával, gazdaságpolitikával, védelemmel fog foglalkozni ez a jövő heti vita. A közös védelmi politikáról szóló vita jövő héten nagyon is aktuális, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után két évvel kerül erre sor, és Európa értéke megkérdejeleződött, az emberek sokszor csalódottak. Szeretnénk demonstrálni azt, hogy ennek az ellenkező az igaz. Európa hiányának árát, költségét szeretnénk kinyilvánítani. Az Európai Parlament a európai ö, tagállami parlamentekkel együtt hozzájárulnak ehhez a vitához. Csökkennek a védelmi költségvetések, az európai védelmi ipar csak nagy nehézségekkel tud versenyképes maradni, hogyha az erre irányuló feltételeket a tagállamok harmonizálják, akkor forrásaikat hatékonyabban használhatják fel. Közös megközelítést dolgozhatnának ki a, az e- ehhez kapcsolódó költségvetés felhasználásáról, ez hasznos lenne tagállami szinten is meghozni a gyümölcsét. Például a légben történő öm, repülőgép újra töltés kérdése is ide tartozik. Az erre szolgáló repülőgépek flottáját mindenképpen ki kell alakítani. Számukra és partnereink a NATO számára is fontos az, hogyha összefogunk, akkor kapacitásépítést ö, ö, a kapacitással hatékonyabban bánhatunk, és a költségeinket is csökkenhetjük. Technológiai és ipari alapjaink is fragmentáltak. Hogyha, fent, hogyha az ellátás biztonságát szeretnénk biztosítani, akkor európai szinten kell fellépnünk. Versenyképesebbek lehetünk, és hogyha integráltabb a védelmi ö, ipar Európában, az munkahelyeket is teremt. Az állam és kormányfők megvizsgálják, tágabb értelemben véve is a politikai palettát, és a jövőképet fognak kidolgozni. Európa stratégiai és geopolitikai helyzetének változását figyelembe vesszük, a védelmi, energetikai és tengerpolitikai kihívásokat vitatjuk majd meg. Fontos az, hogy közösen tartsuk föl a békét és biztonságot, illetve ebbe bevonjuk partnereinket is. A jövő heti Európai Tanács prioritási fellépéseket fog megszabni három területre. Az első közös biztonság és védelmi politikánk főcsapásának meghatározása, koherens módon kell különböző szakpolitikákat és eszközöket meghatározni. Finanszírozás, kereskedelem, igazságügy, fejlesztés, védelem, ezeket a területeket kell összehangolni. A ö, védelmi kapacitásainkat kell hatékonyabbá tenni, a tagállamok közötti együttműködés rendkívül fontos ezen a téren. Úgy lehet ezt megtenni, hogyha harmonizáljuk a különböző feltételeket, közös forráskészletből dolgozunk, illetve a NATO-val és más partnereinkkel is szorosabbra fonjuk az együttműködést. Ahhoz, hogy a védelmi ipar megerősödjön, az is hozzátartozik, hogy a európai szinten és tagállami szinten együttműködjenek a védelmi kutatási, iparága, védelmi kutatási ágazatok, és egyszerűsíteni kell a különböző védelmi, ipari biztosítási folyamatokat, termékbiztosítási folyamatokat. Így könnyebb a piachoz való, piachoz való hozzáférés is. Hölgyeim és uraim, a gazdaság lassan visszatér a növekvő pályára de amíg nagyon magasak, amíg nagyon magas a munkanélküliségi ráta, nem lehetünk elégedettek. A kormány és államfők mindent megtesznek azért, hogy a kezdődő pozitív trendeket felerősítsék. Jövő héti Európai Tanácson a gazdaság és monetáris unió kérdését is megtárgyaljuk, a gazdasági helyzetet a különböző tagállamokban, illetve a bizottság által kiadott, november 13-án kiadott Annual Growth survey tehát az éves növekedési jelentést. Bizonyára tudják, az elmúlt három évben a gazdasági kormányzási hálózatot nagyban fejlesztettük, ebben a parlamentnek is komoly szerepe volt a 2014-es európai szemeszteri folyamat nem régiben indult meg, és koherens folyamattá csúcsosodik ki ennek keretein belül ez a, ez a koordináció. Az euróövezetben és a tagállamok között azt kell elérni, hogy a tagállamok megvalósítsák az országra vonatkozó ajánlásokat, illetve hogy mindent megtegyünk azért, hogy munkahelyeket teremtsünk. Éppen ezért a december Európai Tanács erről is szólni fog. Szolidaritási mechanizmusokról például a szolidaritási mechanizmus sok hozzásegítenek a reform folyamathoz, az a célunk, hogy a demokratikus legitimitást, a felelősségre vonhatóságot, vagy elszámoltathatóságot növelj, növeljük. A létező folyamatokat kell elme- elmélyíteni, és elvileg a különböző fellépések gyakorlati megvalósításáról is szól majd jövő heti vita. Hiszen, bár dicséretesek a hosszú távú céljaink, rövid távon néha nehéz ezeket megoldani. A politikai fellépést pénzügyi ösztönző folyamatokkal is kell párosítani, az úgynevezett szolidaritási mechanizmussal. Fontos, hogy ezeket a szempontokat is figyelembe vegyük a pénzügyi eszközök kidolgozásakor. A tervek szerint az Európai Tanács az úgynevezett szerződéses megállapodások és a szolidaritási mechanizmusok miben létjét is meghatározza. Most pedig a szociális dimenzióról szeretnék beszélni, a bankunió kiteljesítéséről, illetve a Euró, közös monetáris unióról a gazdaság és monetáris unióról. A monetáris unióval kapcsolatban egy foglalkoztatási eredménytáblát szeretnénk kidolgozni, aminek van szociális és foglalkoztatási része is. Az eredménytábla a 2014-es európai szemeszter része lesz, A szociális jelzők hozzátesznek a makrogazdasági jelzőkhöz. A gazdasági, monetáris és gazdasági unió működéséhez ez is rendkívül fontos. A bankunió kiteljesedését is elemezni fogja a jövő heti vita. Ez prioritás, hiszen ez lehetővé teszi azt, hogy a hitelhez jutás körülményei normalizálódjanak az Európai Unióban. A bankunió teljesítéséhez a betéti garancia irányelvet is meg kell hozni, itt közel állunk már a megállapodáshoz. Elnökségünk mindent megtesz azért, hogy, az, e- hogy év végéig az ezzel kapcsolatos irányelveket, illetve mechanizmusokat le tudjuk zárni. Az egységes szanálási mechanizmus területén is, tehát mindent megteszünk azért, hogy az év vége előtt erre pontot tegyünk. Tudjuk, hogy önök is egyetértenek velünk abban, hogy rendkívül fontos témáról van szó, és a parlamenti ciklus végéig ezt mindenképpen le kell zárni. Az Európai Tanács azt is elemzi, hogy a júliusi tanácson létrehozott Single Market Act első és második részével kapcsolatban milyen előrelépés történt, illetve a munkahelyteremtési programmal kapcsolatban ezen, ezek kulcsfontosságú eszközök ahhoz, hogy megteremtsük a, a gazdasági fellendülést, illetve a Lampedusa partnerinál bekövetkezett tragikus esetről is beszélni fogunk. A bizottság egy task force-ot vezet ezzel kapcsolatban. Hatékonyabb európai eszközöket szeretne kidolgozni rövid távon, a migrációs kérdéseket továbbá hosszú távú kitekintéssel is megvizsgáljuk. A szabadság, a biztonság és az igazságügy kérdését is megvizsgálja a jövő heti tanács. A bizottság Task Force-ának munkáját értékeljük. Múlt héten az igazságügyi miniszterek találkoztak. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy az Európai Tanács a bővítési kérdésekkel is foglalkozni fog, decemberben ez szokás. Az energetikai tanács jelentését megvizsgáljuk, illetve azt is, hogy 2011 óta mi történt, az energiapolitika külső dimenziójának meger- megerősítése megtörtént-e. Az európai versenyképesség, a növekedés és a ellátás biztonságának szempontjából ez rendkívül fontos. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, a december Európai Tanács a, a gazdasági növekedés irányába történő ellépés és a munkahely teremtés irányába történő előrelépés. Reméljük, hogy konstruktív vita fog kerekedni ebből a tanácsból, és meg szeretnék mutatni azt, hogy Európának igenis van keresnivalója. Köszönöm. Köszönjük szépen. Alelnök úr, ma Sefcsovics biztos úrnak adok szót. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Barozó elnök úr is szeretett volna eljönni erre a mai vitára, ahogy szokott is, hiszen ő is ott szokott lenni a tanácsülésen, de Nelson Mandela temetésére utazott el, a történelem egyik legnagyobb politikusra temetésére, ezért gondolom megértik, hogy ki kell mentenem őt. És engem bízott meg a következő heti ülés előkészítésével a bizottság részéről. A következő a múlt hónapok során komoly lépések törtek a pénzügyi konszolidáció, a pénzügypiacok megerősítése és az aktív szolidaritás elveire épülve, amelyek most már gyakorlatilag megfogható intézkedésekbe torkolottak. Ha tovább lépünk ezen az úton, ki fogunk lábalni a válságból. Már látszanak eh, az eredmények, gazdasági mutatók eh, mutatják, hogy jelentős eh, <clears throat> helyreállás időszakában vagyunk, stabilizálódott a helyzet, és nagyon jó ez, mert ez egy fontos jel nem csak Írország választóinak, akik most érintettek, hanem általában a nemzetközi pénzügyi piacok számára. Írország elkötelezettsége amellett, hogy adóságát mindig is ki akarta fizetni, végül is most megtérül, és politikai vezetőikben bízhatnak a lakosok. Az ír példa mutatja, hogy a felelős döntéshozás Európa szolidaritásával a háttérben megoldásokat szül. Ez biztatásként is felfogható más országok számára saját kiigazítási programjaik véghezvételéhez. A bizottság nagyon komolyan dolgozott azon, hogy megfelelő kereteket teremtsen ehhez. Januártól Lettország is euró tagállam lesz. Ez mutatja, hogy az euróba vetett bizalom nem rendült meg, sőt erősödőben van. Tisztelt képviselők! 2013 sikeres év volt másokból is. Sikerült a több éves pénzügyi keretet elfogadnunk áttörést értünk el az egységes felügyeleti mechanizmus tekintetében a bankszektorban. Új lépéseket tettünk az európai gazdasági irányítás reformjára vonatkozóan, és az európai szemesztert is megreformáltuk, jobban koordinálják egymással költségvetéseiket a tagállamokat. tagállamok. De fenn kell tartani a lendületet, a fellendülés még csak kevesek számára érezhető, a munkanélküliség az, ami a legtöbb európai családot foglalkoztatja. Tehát feladatunk ezzel nem ért véget, és ez a jövő heti tanácsülésben is tükröződni fog. Tisztelt képviselők, a következő heti csúcson újabb lépést fogunk előre tenni. 2014-et készítjük elő, megpróbáljuk annak a sikerét lefektetni jó tervezéssel, a gazdasági és pénzügyi unió mélyítésével. A gazdasági irányítási keret valamennyi intézkedése jövőre már hatályba lép, és jelentősen javulnak a struktúrák a válság előtti helyzethez képest. De tovább kell lépnünk, még tovább, hogy fenntartható legyen ez a stabilitás, amely most kibontakozóban van tartozunk ezzel polgárainknak, választóinknak, illetve azoknak a tagállamoknak, amelyek legjobban megszenvedték az utóbbi évek válságát. Tehát bőven van még tennivalónk, például a tekintetben, hogy el kell kerülnünk a következő válságot. Meg kell erősíteni a bankuniót, egységes szanálási mechanizmust és egységes szanálási alapot kell létrehozni. A bizottság nagyra értékeli az önök támogatását ezen feladatok elvégzésében, javaslataikat komolyan vettük. Most az lesz a következő lépés, hogy a tagállamok megállapodjanak ezekben a kérdésekben. Múlt éjszaka a tanács ülésén történt néhány biztató előrelépés, várhatóan a csúcs is megerősíti majd ezeket. Ez egy nagyon fontos jogalkotási feladat a parlamenti választások előtt. További tanácsi vitákat megelőzően. Most azt mondhatjuk, hogy a bankszanálási és helyreállítási és garancia alapok és rendszerek létrehozása várhatóan megtörténik majd 2014-ben. Ami a bankuniót illeti, ennek a kiteljesítésén dolgozunk, ez a legfontosabb feladat. Ez még nem lesz, nem zárul le 2014-ben, még hitelesebb, még koordináltabb gazdaságpolitikákkal kell megtámogatnunk a pénzügyi reformokat, szolidaritásra is szükség lesz ehhez. A tanácsülés a szerződéses kötelezettségek és a szolidaritási mechanizmus tekintetében is kimond majd új dolgokat. Ezek ugyanis ahhoz fontosak, hogy a strukturális alapok hatékonyak legyenek és időben elkezdődhessenek ezek a kiigazítások segítik majd a tagállamokat a tagállamokra vonatkozó specifikus ajánlások végrehajtásában is. Pénzügyi ösztönzőket is meg fog fogalmazni a tanács a reformok végrehajtásához. A bizottság közleményt fogadott el e tekintetben már idén egyszer, de Brüsszelnek nem az a dolga, hogy nehezítse a tagállamok dolgát, hanem a fegyelem révén azoknak könnyebb lesz majd a fiscal treaty betartása és a megfelelés. Több ö, kitartásra lesz szükség a nemzeti szereplőktől és nemzeti kormányoktól is, és az alulról felfele építkező vonalra is szükség lesz, illetve a szolidaritás elvét folyamatosan hangsúlyozzuk a reformok végrehajtása során. Hiszen ezek a reformok végül is közös európai érdeket szolgálnak, tehát azt, hogy valamennyien tulajdonunknak tekintsük, sajátunknak tekintsük az eurót, az eurózónát. A jövő heti tanácsülés várhatóan néhány olyan intézkedést is elfogad, amelyek révén a 2014-es év első fél évében sikerül majd a szerződéses megállapodások és a szolidaritási mechanizmusok konkrét formáit az európai szemeszter formá keretein belül megfogalmazni különösen a versenyképességet, a foglalkoztatást, illetve az EMU működését érintő ágazaton. Valamennyi eurozóna ország bár önkéntesen, de várhatóan csatlakozni fog ehhez a mechanizmushoz. A szolidaritás azonban valamennyi tagállam részt fog venni, akár garanciák, hitelek, révén, és a sok abszorpciós kapacitását a bajban levő országoknak ezáltal próbáljuk növelni. A másik nagy témája a tanácsülésnek a közös védelmi és biztonságpolitika. A bizottság már jó ideje hangoztatja, hogy ezen a területen előre kéne lépni, de Barozó úr az unió állapotáról szóló beszédében is már megfogalmazódott ez. Júliusban a, felmerült konkrétan a biztonság és védelmi ágazat reformja, ezt a bizottság forszírozta, és konkrét javaslatokkal éltünk a versenyképesek kevésbé széttörezettebb európai védelmi ipar megteremtése érdekében, illetve Európa katonai képességeinek és autonóm fellépésének megalapozása érdekében. Három okból is szükség van egy közös védelmi politikára mert láthatóbbá kell válnia Európának ezen a területen a nemzetközi kötelezettségvállalások tükrében. Az értékeinket hatékony módszerekkel is képesek kell, hogy legyünk megvédelmezni, ha szükséges. Az EU harcoló csapatok és gyorsan bevethető ö, bolgári missziók ö, eddig is nagyon szükségesek voltak, de sok kritikát kaptak, ezért javítani kell a képességeinket, ideértve a kiberkapacitásokat is, mert eh, tudjuk, hogy a jövő, vagy már a jelen bűnözése is nagy részt a kibertérben zajlik. Tovább kell lépnünk ezen a területen azért is, mert a nemzeti költségvetéseknek nincsen eh, erre kellő pénze, már pedig ez egy tipikusan együttműködést igénylő terület. Több mint 75%-a a védelmi investícióknak nemzeti szinten történik még meg ma is. Nincs értelme annak, hogy hét típusú azonos funkcióra való helikopterre tegyenek ajánlatot a tagállamokban. Egységes, egymással kompatibilis rendszereket kell építeni, és minél magasabb szinten tervezzük ezt, annál jobban érvényesül a méretgazdaságosság. Pont a pénzhiányra való tekintettel kell ezt az európai szintre emelni. Arról nem beszélve, hogy munkahelyeket is teremt a védelmi ipar, <clears throat> legalább 910 ezer munkahelyet jelent ez, és 23 milliárd eurónyi exportot jelent ez az ágazat, és az innováció nyomás és lehetőség is nagyon szorosan összefügg azzal, hogy befektetünk egy olyan ipari háttérbe, amely a technológiákat átülteti a gyakorlatba. A tagállamoknak végre kell hajtaniuk a 2009-es irányelvet, amely a védelmi beszerzésekre vonatkozik. Erre vonatkozóan is javaslatokat tettünk arra, hogy hogyan férhetnének jobban hozzá a védelmi piachoz a kis és középméretű vállalkozások. A technológiai területeken pedig egységes normaszabás és minőségbiztosítási rendszert akarunk kialakítani, össze akarjuk hangolni a műholdas fejlesztést a védelmi politikával. Ez nem csak Európát érintő kérdés, egyébként a közös biztonsági és védelmi politikát partnereinkkel, az ENSZ-el, a NATO-val, az Afrikai Unióval közösen ö, fogalmazzuk meg, vagy legalábbis tájékoztatjuk őket, és összefogásra ösztönöz minden intézkedésünk. Tehát az a vita, amely jelenleg a tanácsban zajlik, és jövő héten majd kicsúsosodik, azt reméljük oda vezet majd a bizottság javaslatára, hogy a tagállamok megragadják a szinergiákban rejlő lehetőségeket, versenyképesebb lesz az európai védelmi ipar és a védelmi ügynökség révén egységesebb a fellépésünk. Ez a parlament mindig is támogatta az egységesebb Európát, amely azt is jelenti, hogy a polgárok érdekében a védelmi típusú fellépés is közös, vagy legalábbis részben közös. A parlament és a bizottság régóta együttműködnek, és különösen az utóbbi hónapokban és években együttműködtek, annak érdekében, hogy ö, megszülessen az a lendület, amely réven most áttörés lehet elérni. Ami a bevándorlást illeti a biztonságpolitika területén, a bizottság konkrét intézkedéseket javasol a, a földközi tengeri task force működésére vonatkozóan a lampedusa-i baleset kínosan rámutatott arra, hogy mennyire gyenge még az együttműködés, és mennyire korlátozottak a kapacitásaink, illetve az egyes tagállamoknak milyen nehéz egyedül megküzdeniük olyan kihívásokkal, mint a tömeges és globális bevándorlás, a szolidaritásnak gyakorlati kereteit meg akarjuk teremteni most, ideértve azt, hogy 15 millió euró sürgősségi alapot hozunk létre a bevándorlású küzdködő országok számára. Ez a támogatás valamennyiünk érdekét szolgálja az emberkereskedelem csempészet és szervezett bűnözött területén pedig gyakorlatiasabb együttműködést javaslunk a tagállamoknak és harmadik országokkal is. A regionális biztonságpolitikai programokat ö, koherensebbé kell tenni, különösen Észak-Afrika fejleményeire való tekintettel, és meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet jobb és jogilag megalapozottabb hátteret teremteni ahhoz, hogy az európai kutatók, illetve ezen országok kutatói és diákjai cseréje mégse szenvedjen sorbát. A mobilitás és a biztonság lesz a két vezérlő elv, Egyiptom, Líbia, Algéria, Tunézia, Libanon tekintetében. Az Európai Tanács összefoglalja majd azt is, hogy hol tart a növekedési és munkahelyteremtési program. Vannak pozitív jelek és hírek, amelyekről beszámolhatunk, de további elkötelezettségre lesz szükség ahhoz, hogy még több eredmény térjünk el. A tagállamokon sok múlik most. Jövő héten például a, az adócsalás témája is felmerült, cselekvési tervünk már van. Egy évvel ezelőtt a bizottság megtette a szükséges javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az automatikus információ cserét megteremteni az adóhatóságok között, és a, az agresszív adótervezés ellen hogyan lehet fellépni. Sőt, Svájccal, Andorrával, Liechtensteinnel és eh, San Marinoval és Monakóval is eh, megállapodunk e tekintetben. Tegnap, ahogy már mondtam, az Eko finn miniszterek sajnos két tagállam vétója miatt nem tudtak megegyezni az egyébként közös politikában, de ezzel együtt lesz előrelépés ezen a területen. Reméljük, hogy a tanács konkrét impulzusokat majd ad, ad majd a tekintében is, hogy a kis és középméretű vállalkozások hogyan férhetnek jobban hozzá a hitelekhez az Európai Beruházási Bank tavalyi tőke emelésével már kifejezte azt, hogy hajlandó részt venni ezekben a programokban. A kockázatok csökkentésével, illetve részleges átvállalásával talán a tagállamok rávehetők arra, hogy ezen keretekre hivatkozva, ezeket használva a KKV-k számára jobb feltételeket teremtsenek. Végül pedig szólnék az ukrán helyzetről. Tudom, hogy önök a keleti partnerségről tegnap délután már eszmét cseréltek egymással, és ma délelőtt is lesz erről szó. A bizottságnak világos az állásfoglalása, Ukrajna tekintetében az európai értékeket képviselni kell, az ukrán hatóságokkal szemben is, ha szükséges. Ami múlt tegnap este történt, arra pedig azonnal reagálnunk kell, az agresszió Elfogadhatatlan párbeszédre van szükség a civil társadalom, az ellenzék és a kormány között. Barózó úr már kétszer is egyeztetett Janukovics úrral a Vilniuszi csúcs kapcsán is arról, hogy mi zajlik most az országban, és próbálta rávenni, hogy a békés tüntetéseket hagyja működni, és ne lépjen föl velük szemben erőszakkal. Sajnos úgy tűnik, hogy ez a jó tanács nem került meghallgatatásra. Az ukránok nagyon nehéz körülmények között élnek, és az ukrán nép megmutatta, hogy ők Európába szeretnének tartani. A társulási egyezmény jelenleg is tárgyalóasztalon van, de most a tanácson is sok minden múlik, hogy Sikerül-e ebben a feszült helyzetben békés megoldást javasolni Ukrajnának? A konszenzushoz az önök tegnapi vitája is jelentősen hozzájárul. A parlament és a bizottság továbbra is kéz a kézben fognak járni, hogy ezeket az égető problémákat megoldják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sefcsovics úr. Az Európai Néppárt elnöke József Dahol kapja meg most a szót először. D'abord sur l'Ukraine. Nous sommes très attentifs de ce qui se passe. Most mi történik Ukrajnában? Elítéljük, hogy a kormány nem írt, írta alá a megállapodás tervezetet, és követeljük, hogy az emberi alapértékeket, jogokat tartsa figyelembe a kormány. Az ukrán, ukrán polgárokkal szembeni erőszak minden formáját elítéljük. Egy európai közvetítő misszióra van szükség, ezt mi támogatjuk, hogy minden lehetséges békés eszközt felhasználjunk a megegyezéshez. Az ukrán polgárok jelét adták annak, hogy bíznek Európában, Európát erősnek tekintik, legyünk azok valóban, és lépjünk föl a szomszéd országokban is úgy, mint világszerte. Európa egy valódi gazdasági térség, ehhez sokan szeretnének csatlakozni. Ráadásul a, és bizonyított, hogy a tagállamok nem vesztették el identitásukat az egységesülésben, a six-pack, a hatos csomag ö, révén most már láthatók a fellendülés jelei. Minden mindennel összefügg, ezért tovább kell lépnünk ezen az úton, amelyet elkezdtünk. Nem csak a pénzügyi válság kapcsán, hanem politikai értelemben is a nemzeti költségvetések nagyon korlátozottak. Nem lehet minden témát nemzeti büdzséből finanszírozni. Sefkovics úrral teljesen egyetértek abban, hogy a védelmi politika tipikusan ilyen. Vannak országok, amelyek a GDP-jük 2%-át fordítják védelemre, máshol ennél jóval kevesebb a befektetés. Ugyan a hidegháború véget ér, de ne legyünk naívak. A világ nagyon sok értelemben és sajnos rossz értelemben is változott. Ott van Koszovó, Líbia, Szíria, szegény emberek tömeges lemészállása, Közép-Afrika, Észak-Afrika konfliktusai. Ott kell lennünk ezeken a helyeken. Európa egyre több kihívással néz szembe, és az USA már nyíltan megmondta, hogy a földközi-tengeri térség Európa felelőssége ezért autonómabb fellépésre van szükség, és szomszédságunkban aktívan kell fellépni, Ukrajnát, Moldáviát is ideértve, hogy a különböző regionális fenyegetéseknek ellen tudjanak állni. Nem csak a háború kerülése itt a tét, hanem a béke fenntartása is. A, az egyszerű polgárok is látják a tévében, hogy mi zajlik E, Afrikában. Tehát meg kell erősíteni a közös védelmi politikát, illetve hát létre kell ezt hozni, hogy láthatók legyünk a világban. Határainkat hatékonyabban kell védeni, katonai és vegyes eszközökkel, és itt azt is figyelembe kell venni, hogy a kilenc még talán már újnak, már újnak nem mondható tagállam is integrálódjon jobban ebbe a védelmi rendszerbe, mert a fejlesztési támogatás sok hatékonysága e, azon is múlik, hogy mennyire sikerül megőrizni a jó kormányzást, a demokratikus kormányzást mondjuk Közép-Afrikában, a közép-afrikai köztársaságban, de más afrikai országokban is. Tehát a fejlesztési pénzek hatékonyságának záloga az, hogy hogyan védjük meg ezeket a struktúrákat jobban fel kell szerelni harcoló egységeinket, és össze kell fogni, koherensé kell tenni a fellépést. Nagyon sokféle védelmi eszköz van Európában, ezeket egységesíteni kellene, mert gyakran nem kompatibilisek. Ez egyébként az európai védelmi iparnak is ez egy esély, de amúgy is szükségszerűség. Megvan a technológiai lehetőségünk erre, a közös fellépésnek soha nem volt ennyire fontos jelentősége, mint most, a gazdasági válság idején különösen. Létre kell hozni egy védelmi hatos csomagot is, most divatos az a six-pack kifejezés, ambícióinkat is növelni kell, mert látjuk, hogy az észak-afrikai országokban a forradalom után még egy hosszú evolúciós folyamatot kell támogatnunk, az igazságügy működése az egyik ilyen tét a hatos csomagban, amelyre oda kell figyelnünk, mert X polgárnak ugyanolyan jogokkal kell rendelkeznie, mint Y polgárnak, és még azt látjuk, hogy az európai országokba belépett országok ban sem sikerült tökéletesé tenni ezt a rendszert, és Európán kívül pedig különösen szükség van arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy hogyan tudunk segíteni az igazságügy működésében. Európa az értékek Európája, mindjárt befejezem, Európának meg kell erősíteni szerepét az új világrenden belül, és ehhez ö, még több Európára van szükség, például a védelmi és biztonságpolitikai területen is. Értékeink védelméhez ez is hozzátartozik, és a jövő autonómiája, szuverenitásához is alapvető feltétel ez. Köszönöm szépen. A szocialisták nevében Szoboda úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én magam is Ukrajnával szeretném kezdeni. Az ország minden ereje azon van, hogy ne legyen erőszak, és ilyen értelemben visszafogja önmagát. Elfogadhatatlan azonban az, hogy kerekasztalnál találkoznak ezzel az emberekkel a, a, az országban, és utána a rendőrséget a demonstráción rájuk ereszték, elfogadhatatlan, hiszen, demos, hiszen azért tüntetnek Ukrajnában ezek az emberek, hogy az európai értékek mentén állassanak ők is ki. Kedves kollégák, természetesen igaz az, hogy több európai védelmi erőfeszítésekre van szükség. Az Egyesült Államok a, a csendes óceáni térségben egyre erősebb lesz, mi pedig nem. Mi nekünk is vállalni kell, hogy a feladatunkat ne legyünk mi az elfelejtett öreg kontinens, hanem együtt lépjünk fel a terrorizmus ellen, hiszen az itt van a mi szomszédságunkban. Ahogy a bizottság elnök helyettese is mondta, a szinergia és jobb együttműködés a területen pénz a nemzeti költségvetésekben megtakarításokat eredményezhet, ugyanakkor pedig erősíti a védelmi tevékenységet. Hogyha 6000 munkahelyet veszélyeztet az IRDS, akkor az részben azért van, mert a nemzeti kormányzatok nem működnek együtt, és nem akarják az európai védelmi struktúrákat és védelmi ágazatot, és ez botrányos. Több védelmi erőfeszítésre van szükség, de természetesen több szociális kohézióra és gazdasági fejlődésre is. Csak így lehet az európai állampolgárok támogatását megszerezni. Nézzük akkor a gazdasági helyzetet. Valóban csodálatos híreket kaphattunk az elmúlt napokban. A 2,8-ról 3,6%-ra növekszik a becsült növekedési ráta, a munkanélküliségi ráta csökkent 7,2-re, 2008 óta ez a legalacsonyabb szint. Nagy hírek, remek hírek, kétség kívül csak az Egyesült Államok adatai ezek, és nem az európaiak. Európában nem ilyen rózsás a helyzet, ahogy a bizottság és a tanács ma vázolta. Nagyon sok nehézségünk van, még mindig. És azt is megmutattuk, hogy a független éves növekedésre van más politika is lehet, lehetőség. A bizottság és a tanács meg kell, hogy győződjön erről. Meg kell, hogy mondjam azt követően, hogy déli országokban voltam, válságországokban. Minél több interjút hallunk ezekben az országokban a politikusok részéről, annál erősebb az Európa ellenesség. Nem szeretném a bizottság és Ferhoztát úr közti szépségversenyt eldönteni, ez az ő dolgok, de váltsunk végre intézkedéseket, politikát. A tanácsban azt mondják ugye, hogy a kumulatív veszteség az Görögországban 18% növekedésben, 9 Franciaországban, Spanyolországban. Ezt a bizottsági szakértők mondják. És mit mond aztán Rén úr és a tanács? hogy Spanyolországnak átlagos munkanélküliségi rátát 2033-ra fogja tudni csak elérni. Ez a valóság. Nem szabad persze Írországról sem elfeledkezni, és a többiről sem. Hogyan lehet ezzel a, a szociális romlással, visszaeséssel beszélni, Portugáliáról nem is beszélve? Csak független szervezetek segítségével élnek túl, mint a Caritas. Hogyan lehet a bizottságot támogatni a trojkát akkor, amikor azt mondják, hogy dobják ki az embereket, ha nem tudják lakbérüket vagy jelzáloghitelüket törleszteni? A trojka tagok mit mondják ezt? Hát akkor építsetek otthonokat ezeknek az embereknek, akiket kidobnak. Elfogadhatatlan ez számunkra. Persze nagyon sok jobb ötlet is van, nem tudom, hogy a bizottság hogyan reagálna például arra a javaslatra, hogyha szankcionáljuk a bankokat az 1,7 milliárd euróval, akkor ezt miért nem lehet a munkanélküliség elleni harcra felhasználni? Miért kell egyszerűen csak berakni a zsebbe? Használjuk fel a munkanélküliség elleni harcra, és emeljük az ifjúsági garanciát. Ez a közös európai politikában sokkal jobb lenne, mint azok a megállapodások, amelyeket alelnök úr említett. És a bankunió megint a nacionalizmus, inter, kormányköziség érvényesül, ahelyett, hogy közös európai gazdaság és monetáris politika alakulna ki. Nézzük meg a, az európai helyzet szociális szempontjait. Több mint 40 éve, 40 éve pontosan november 13-án történt, hogy Willy Brandt német kancellár az Európai Parlamentben felszólalt, és 40 évvel ezelőtt jövőbe tekintő beszédében a szociális unió mellett állt ki a szociális jogok és gazdasági növekedés minősége mellett. És a mai napig küzdködünk a bizottsággal, a tanács többségével azért, hogy ez a szociális unió megvalósuljon, és erős szociális kritériumok legyenek a gazdasági és monetáris unióban az EU-ban. Ahelyett, hogy szociális uniót hoznánk létre, a tagállamok néhánya, és a brit kormányra azért nézek, de nem csak arra, korlátozni akarják Európán belül a mozgásszabadságot, és új megosztásokat akart. Azt mondják, hogy csak akkor utazzanak, hogyha magas jövedelem legyen, de mit teszünk a szegény országok magas jövedelméért? ahelyett, hogy közös stratégiánk lenne a szegénység ellen, a tagállamok állampolgárai ellen harcolunk. A nacionalizmus ma a szociális félelmeknél erősebb. A gazdák és, gazdagok és szegények közti szakadékot felhasználva új megosztottságot akarnak a nemzetiek és a külföldiek között, és külföldi az, aki az Európai Unión belüli állampolgártársunk. Vannak, akik több jogot akarnak, több hatalmat, pedig csak fel kellene használni azt, ami már megvan. Amennyiben van szociális juttatások miatt turizmus, szociális turizmus, akkor ezt nemzeti szinten kell jogszabályokkal rendezni, de nem szabad az Európai Unió vívmányát, a mozgásszabadságot romba dönteni. Van, aki azt mondja, hogy a közös piacra korlátozzuk az EU-t, az áruk és szolgáltatások közös piacára, vagy akár talán a védelmi termékekére. De van egy másik Európai Uniós vízió, amelyben a munka és a mozgásszabadság, mindenki mozgásszabadságának gondolata is benne foglaltatik harcoljunk a szegénység ellen, harcoljunk az egyre növekvő jövedelemkülönbségek ellen. Igen, van bizalmatlanság az EU-ban, de azért, mert a gazdasági és szociális problémákat nem kezeli az Európai Unió. Ha erősebb gazdaság, közös gazdaságpolitika, közös szociális unió lenne, akkor az emberek éreznék és élnének a munka és a mozgás szabadság. Ne romboljuk le az Európát, ami megvan, változtassuk meg és javítsuk, és legyen egy szociális unió, amely az Európai Unión belüli bizalom alapja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A liberálisok és demokratok nevében Ferhofstadt úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék minden kollégának köszönetet mondani azért, hogy érdeklődést mutatnak. Szvoboda úrnak különösen hogy a liberális csoportban ilyen demokratikus lehetőségeket néz. Valóban van demokratikus választás, de hát mindenkit érdekel ez a téma a liberálisok körében. Ezen kívül azonban szeretném hozzászólásomat elnő, elnök úr azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok, és fejet hajtok az ukrán állampolgárok előtt. Több százezren Kievben, az utcán véleményem szerint azt, azt mutatják, hogy mi a legjobb válasz arra, amit az erősödő euroszkepticizmussal szemben adhatunk. A nacionalisták és populisták Európában azt próbálják elmondani, hogy e kész Európának vége, nincs jövője az Európai Uniónak. Viszont mit látunk az Unión kívül, eh, Kiev utcáin az emberek csatlakozni akarnak, csatlakozni akarnak az Európai Unióhoz. Úgy gondolom, és azt remélem, kedves kollégák, hogy ez az Európai Unió párti, Európai Unió melletti szellem nem csak Kievország utcáin, hanem az Európai Tanácsban is megjelenik a jövő héten. És szükség is lesz rá, hiszen nem szokásos Európai Tanácsülés lesz ez, hanem három döntő akadályt kell majd leküzdenie hat hónappal az európai választások előtt. Az első az európai védelem. Kedves kollégák, pontosan 60 évvel ezelőtt, hat évvel ezelőtt a francia nemzetgyűlés véleményem szerint óriási hibát eh, követett el 60 évvel ezelőtt, 54-ben, akkor ö, eh, születtem egy évvel ezelőtt, úgyhogy én magam nem emlékszem rá, de tudom, hogy a, nemzeti, a francia nemzetgyűlés elutasította az Európai Védelmi Közösséget, és mégis mit látunk? Hogyha Európában eh, felmérést végzünk, akkor minden tagállamban a közvélemény támogatja az európai védelmet a többség támogatja az európai többséget, még Nagy-Britániában is, még az Egyesült Királyságban is. Hogyha van egy kérdés az Egyesült Királyban, amire úgy gondolják, hogy közös ügy, akkor az az európai védelem. És tudom, hogy voltak, akik tíz évvel ezelőtt nevettek akkor, amikor az iraki háború utó hangjaként Németországgal és Franciaországgal együtt az úgynevezett csokoládé csúcsot megszerveztük, pontosan a szemaló egyezmény alapján Franciaország és Nagy-Britannia között megállapodás születhetett. És csak remélni tudom, hogy tíz év múltán ez a gondolat újra felvirágzik, mert természetesen a megszorítások kereteiben a tagállamoknak óriási nehézségek jelentkeznek a közfinanszírozás terén, de mégsem luxus 28-szor ugyanazt megtenni, és sokkal jobb együttműködni eltérem. E a második döntő lépés, amire szükség van az Európai Tanácson, az az új gazdaságirányítás, az eurozóna architektúrája. És nyíltan biztos úr, hadd mondjam meg, ön megvédte a szerződéses megállapodásokat, de ez a parlament nem akarja a szerződéses berendezkedést, azt a gondolatot, hogy az Európai Bizottság és a, a tagállamok között szerződés legyen, amelyben a nyugdíjreform vagy munkaerőreform eh, kerül elrendelésre. Ez a szerződéses berendezkedés rendszere Európa halála, ha ezt folytatják. Ellenállást kelt minden egyes tagállamban, ahol egy ilyen szerződéses berendezkedést elindítanak, mert ez beavatkozásnak fogják tekinteni egy konkrét nemzeti reform terén. Már elmondtuk, Brok úr is, én is, Guatéri úr is, a parlament nevében elmondta, az üléseken, és egyszerűen folytatják ezeket a, ezt a gondolatát. És a bizottság egy másik gondolatot véd meg, ugyanazt, e, a, illetve nem, nem akarja a konvergenciát. Le kell, hogy legyenek e, felzárkóztató irányelvek mind a 28 tagállamra és mind a, 20, mind a 17 eurozóna tagállamra, és természetesen ezek a felzárkóztatási irányelvek különböző hatással lesznek, következményekkel lesznek a különböző tagállamokban, ahol különböző reformokra legyenek. De kérem, fejezzék már be a szerződéses elképzelés gondolatát. Az Európai Unió, és különösen a bizottság és Európa beavatkozik, és elrendel konkrét nemzeti reformot olyan dolgokra, amelyekre a tagállamok felelőssége vonatkozik. Végül pedig, elnök úr, a harmadik pontom a bankunió. Először is hadd mondjam el, amit már többször megismételtem eh, a plenárison. A bankunió nélkül úgy gondolom nem oldjuk meg a válságot. Pontosan azt fogjuk látni, ami Japánban történt, hogy hossz, a hosszú gazdasági stagnáció, stagnálás lesz. Pedig valós bankunióra van szükség, nem pusztán bankunióra nem arra, amit én laza nemzeti megoldási mechanizmusok együttműködésének gondolom. Nem. A kormányközi rendszerre és közösségi rendszerre. Amit a ma reggel a sajtóban olvastam, az ECOFIN eredménye tegnap estéről, hát ez kormányközi rendszer elutasítása. Valószínűleg ez a parlament egy ilyesmit soha nem fog elfogadni. Természetesen az adófizetők által fizetett bocsánat, nem az adófizetők, hanem a bankok által fizetett adóra van szükség rendszerre, mert ez egy olyan rendszer, ahol ahol olyan rendszert akarnak, ahol megint az adófizetőknek kellene a számlát állni. Pedig a bankok feladata ez. Remélem, elnök úr, hogy mindannyian ebben a parlamentben teljes mértékben támogatni tudjuk a bizottság azon javaslatát, amely pontosan erre reagál és válaszol. Összefoglalásként elmondom, hogy remélem, hogy a jövő héti ECOFIN is, biztos úr, remélem az Európa Tanács is a jövő héten ugyanebben az európai szellemben fog beszélni abban, amelyet ma Kievben a főtéren látunk. Köszönöm. Köszönöm szépen Ferhofstadt úrnak. Odi kollega egy kérdést akar feltenni önnek. Odi úr? Kedves kollégák, önök hivatkoztak a francia népre, illetve arra, hogy a francia nép megakadályozta az európai védelmi politikát valaha. Önök hisznek abban, hogy a népet, a népeket európai védelemmel kell és lehet megvédeni? És hiszik azt, hogy Európa most már kész arra, hogy a világ legnagyobb nemzeteivel ez hasonló kapacitásokat fejleszen ki? Odi úr, Európának most is van védelmi rendszere, és az európai államok viselik a költséget. 82%-a a védelmi kiadásnak a világban azonban amerikai kiadás, valóban. 42% mi azonban csak 10%-át látjuk el a, a a feladatoknak, tehát ötször kevésbé hatékony az európai védelmi pénzkiadás, mint az amerikai. Tehát itt egyszerűen a hatékonyság növelésről van szó, Szemmeló és példája volt ennek, ezért van szükség közösségésítésre, hogy költséget takarítsunk meg, nem halljuk a felszólót, most már elvonta tőle az elnök a mikrofont, és nem is a mikrofonba beszél. Köszönjük szépen, köszönjük Ferhofstadt úr, mondja az elnök. Most Harms asszony kap a zöldektől. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Nagyon örülök annak, hogy azt követően, hogy fegyveres speciális egységek az ellenzéki pártok kievi hivatalaiban úgy jártak el, ahogy mert legalábbis ez a parlament igen erős jelenlétet tudott Kievbe szervezni. A múlt héten erre nem lehetett nem volt lehetőség. Persze nagyon sajnálom, hogy az az akarat, hogy a Maldánon hivatalos delegációként, parlamenti delegációként ott legyünk, még nem adatott meg a hétvégen, persze lehetett volna. Remélem, hogy majd ebben lesz változás, és a tegnap megtárgyaltak amiről ma közösen szavazni, amiről ma szavazni fogunk, valóban elfogadásra kerül. Az Európai Unió óriási gyengesége látszik Kievben, mégpedig az, hogy egységes politikával valóban egységesen lépjünk fel. Ami Ukrajnát életi pillanatnyilag az látszik, hogy újra-újra felmerül az a gyengeség, hogy egy húzatra vagy egy csapásra Oroszország politikát csináljanak. Az Európai Unió képtelensége, vagy képesség hiánya tükröződik sajnos most Ukrajnában is. A védelmi politikával kapcsolatban úgy gondolom, hogy az a veszély fenyeget eh, minket, hogy hátulról fognak felzabálni minket. Valóban meg kell fontoljuk azt, hogy a közös biztonság és külpolitikát hogyan képzeljük el, hol akarunk állni tíz év múlva, öt év múlva, mit akarunk tanulni a katonai beavatkozásoktól, mit tanulunk Atalantából, a francia mali beavatkozásból, vagy az európai mene, katonák Afganisztánból való meneküléséből. Mire van közösen szükség? Hogyha a fegyverkezésnek ez a kezdete, akkor úgy gondolom, hogy valóban közös, jobb közös politikát élhetünk el ezzel. És az Európai Unióban természetesen csökkenő le, anyagi lehetőségek mellett nagyon kevés a pénz a közös szociálpolitikára vagy az ifjúsági politika elleni harcra az Európai Unión belül. A hiszen megnyilválták a költségvetést. És most az a gondolat, hogy drónokat és más berendezéseket szerezzünk be az európai költségvetésből, atya világ, hát mi van, miről van itt szó? Így nem lehet az Európai Unióban a hangulatot javítani, igazságosság, bankunió, hát nem tudom, hogy erről már hányszor beszéltünk. Anélkül, hogy az Európai Parlamentet és elkötelezett kollégát, mint Sven Goldot vagy Philip Lambertet Eh, hogyha nem tudnánk soraink közül, akkor nem lenne a bankunió első pillére, egyáltalán nem is lenne bankfelügyelet. És ami az igazságosságot illeti, ebben a lebonyolítási alapban, amit a, a bankok fognak táplálni, hát számomra ez egy mm, üres papír, mert már most mindent megakadályoznak ezzel kapcsolatban. Hölgyeim és uraim, Ferhofstadt úr említette, hogy mire van szükség ahhoz, hogy az euró tartósan stabil maradhasson és kilábaljunk a válságból. Valóban közös fiskális és gazdasági politikára van szükség, és ezeknek keretében meg kell tenni a fontos lépéseket. De mindaz, amit Sefkovics úr önök elképzelnek, az pont az ellenkezője. Ami valószínűleg Görögország történetét fogja megismételni. Az az ország, amely a vita egy elején készen volt arra, hogy reformokról tárgyaljon, amelyben mind, reform hangulat volt, és ki akarná, hogy ugyanaz megtörténjen, hogy a reformból egyszerűen csak a jövő iránti félelem maradjon meg, hogy a jogot a jogszerűségből a populista mozgalmakban meneküljenek az emberek, mert elveszítik reményüket Európába. Nos, aki ezt akarja, az erősítheti csak és erőszakolhatja át ezeket az, a szerződéseket, hiszen ez nem demokratikus, és én, az én frakcióm ezt soha nem fogja elfogadni. Köszönöm szépen, Harms asszony. Most a konzervatívok nevében Kellen úr. Uh, Köszönöm, elnök úr. Sokszor beszéltük már itt a parlamentben a gazdaságpolitikáról, úgyhogy ma a védelmi politikáról szeretnék beszélni. Az európai védelemmel kapcsolatban Európában a megfelelő megközelítés, az együttműködés, a kapacitás és a kompatibilitás. Az elmúlt 60 évben a NATO, a NATO segítségével ezt a megközelítést dolgoztuk ki. A NATO jól kipróbált szövetségesünk, de sajnálatos módon a közös védelmi politika bürokratikus túlzás, és nem nagyon segíti a közös célt. Nyilván a NATO-nak modernizációra van szüksége, amikor 49-ben megszületett a NATO, akkor az első főtitkára úgy nyilatkozott, hogy az a célja a NATO-nak, hogy az oroszokat kiszorítsa, az amerikaiat, bent tartsa, és a németeket lenyomja. Hát a mostani idő azonban egész másról szól. A NATO legfőbb ereje a transatlanti biztonsági kapcsolatrendszer. Véleményem szerint tehát az amerikakat továbbra is benn kell tartani. Az európai és észak-amerika együttműködés legalább olyan releváns, mint mindig is az volt. Obama az úgynevezett nyugodt elnök, stratégiai partnerségeket inkább nyugaton keres, tehát elüldözzük őket. Véleményem szerint közös európai védelemre van szükség, mert és ennek több szintje kell, hogy legyen. Az európai tagállamok jelenleg nem rendelkeznek elégséges forrással arra, hogy külön-külön finanszírozzák ezt. A NATO költségének kétharmada az Amerikai, Unió, Amerikai Egyesült Államokból érkezik, a többi pedig az EU-ból, de a leginkább Európából Franciaország, Olaszország és Görögország állják ezt, illetve Németország is. Tehát négy ország viseli a súly legnagyobb részét. Még akkor is, hogyha európai szinten lépünk fel, nagyon kicsi a mi hozzájárulásunk a NATO költségvetéséhez usa képest. Nos, Európa az európai bőhadiszállás kérdését már megvétózták. Most véleményem szerint az a legfontosabb, hogy egymás érdekeit védjük, és ez nagyon hasonlít a NATO elképzeléséhez. Nem szabad átfedéseket létrehozni. A katonai kapacitások már így is túlságosan nagyok. Leginkább felszerelésre kéne költeni, nem pedig egy operett hadsereget fenntartani. Azt hiszem, hogy mindenki a legnagyobb tisztelettel gondol saját hazájának fegyveres erőire, a brit hadsereg felkészültsége, bátorsága példaértékű. Ezek az emberek saját hazájukért harcolnak, saját hazájukért, és hazámban a királynőért is az európai zászlóért plusz, vagy zászló védelmezéséért további erőfeszítéseket kell hozni? Nem tudom. Lehet, hogy a kétoldalú és a több oldalú multilaterális megközelítést, egy, együttműködést kéne előre, előtérbe helyezni. Véleményem szerint a problémákat meg lehet így oldani. A NATO intelligens védelmi kezdeményezése is ezt testesíti meg, például a Bali misszió is erről szól, Itt együtt működött az amerikai, a brit és a francia fegyveres erő. Véleményem szerint nem kell egy plusz Európai Uniós bürokratikus szintet létrehozni az együttműködés miatt, a tagállami, tagállami szinten is meg lehet ezt tenni. Nem minden tagállam hajlandó erre azonban. Az iraki háború például egy évtizeddel ezelőtt komoly megosztottságot bizonyította be, több fegyveres konfliktus is erre utalt azóta, nem tudjuk azt, hogy mennyire fontos a tagállamoknak a védelem. Nos, ilyen nehéz időkben nem tudunk Brüsszelből két védelmi szervezetet működtetni. Van egy nagyon jól működő szervezet, ami 60 éve védi a békét Európában, és a transatlanti biztonsági kapcsolatot testesíti meg. A 21. században is ez a legfőbb letétélményese a békének. Az európai közös védelem, ahogy fejlődik, úgy vesz vissza az USA a NATO-ban való részvételétől. Azt gondolom, hogy továbbra is egységesnek kell lennünk az Atlanti-óceán két partján, és össze kell fognunk. Az euróválságból le kell vonni a következtetéseket, az európai államiság megnyilvánulásait nem szabad csökkenteni, nem szabad új bürokratikus akadályokat teremteni. Lár a NATO működőképes. Kérem szépen, ne próbáljuk azt megvalósítani, hogy a hátsó ajtón át egy új európai hadsereget hozzunk létre. A kompatibilitásra van szükség, és a kapacitásépítés, ahogy ezt már az elején is elmondtam. Köszönjük. Most az Egyesült Baloldal nevében asszony kap szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Tegnap a kémiai fegyverek betiltásáért felelős szervezet díjat kapott, az Európai Unió pedig béke Nobel-díjat nemrégiben. Miért akarunk mi olyan képet közvetíteni magunkról, hogy az Európai Unió arra való, hogy világszerte a saját fegyvereit adja el és harcol, miközben egyébként elvileg a leszerelésért dolgozunk. 80%-át a vegyi fegyvereknek most ez a vegyi fegyverek szervezete megszüntette. Polgárháborús eh, helyzetől szenvedő országok éppen leszerelnek, mi pedig gyakorlatilag egy felfegyverzési csúcsot tartozunk. A a fegyvergyártó lobby csúcs találkozóját. Nem ez az Európai Unió feladata, és nem ezt várják a választók sem az EU-tól. Ne akarjunk párhuzamos, de gyenge mása lenni az USA-nak, miközben az Európai Unióban óriási költségvetési lyukak vannak. Nem igaz, hogy az Európai Uniós költségvetést nem lehet másra használni, miért kell még erősebb, még legyőzhetetlenebb technológiákra költeni a pénzt. Pont most a csúcs találkozó előtt, amikor egyébként a takarékosság a téma, hogy lehet egyáltalán felvetni azt, hogy most növelni kell a védelmi kiadásokat, ráadásul európai szinten? Ez olyan, mintha hátulról nyergelnénk föl a lovat, de ráadásul rossz irányba kezdenénk el lovagolni vele. Tehát duplán rossz. Évente 26 milliárd eurót ad ki az EU még most is fegyverekre, ez sokkal több, mint a, a, a nemzeti költségvetések szociális büdzséje. A Spiegel azt írja, hogy 100 milliárdot meg lehetne takarítani ezeken a költségeken. A politikusok álljanak ellen a fegyverlobbinak. Napi életünkben gyakorlatilag a politikusokat szérnán rángatják a lobbisták, és nem voltunk képesek Ugye egy évtizeden át felállítani egy civil műholdas telefonrendszert, akkor mit remélünk mi attól, hogy milyen katonai kapacitásokra leszünk most képesek? Miért akar az Európai Unió ö, ezen a területen ö, pózolni? Sem nemzeti, sem európai szinten nincsen erre pénz, és nincsen erre szükség gyakorlatilag a védelem, a saját lakosság védelme bőségesen kielégíti azt a elvárást, amit a polgárok megfogalmaznak. Az Európai Unión belül egyébként pedig óriási különbségek vannak, ahogy most is elhangzott, e tekintetben ne akarjuk most nyomást gyakorolni a Német Szövetségi Köztársaságra, hogy még több pénzt költsön a védelemre, és azt hinni, hogy az export jövedelmek, amelyekre Németország szó szertett, most erre fordíthatók. Most Feri Zsúrnak adok szót. Well, good morning. I know it's... Jó napot kívánok! I want to talk about the 21 day nem, 12 nap, a, 12 nap a karácsony előtt, hadd beszéljek mégis erre egy olyan visszaszámlálásról, amely um, Romániából, Bulgáriából 29 millió embert épp illet. Nagy-Britániában a képviselők nagyon gyakran panaszkodnak amiatt, hogy nem ismerik őket a, nagy, a lakosság körében, a változtassunk ezen. Jeffrey Van Oden itt mögöttem brit konzervatív volt a, a szponzora, előadója Bulgáriának, akkor, hogy amikor a csatlakozásáról volt szó, és hogy megnyissuk teljes mértékben az autót ezeknek az embereknek. Üdvözlöm a brit emberek nevében, szeretném elmondani, hogy ön kicsoda, és ki George Evans is. Mi és hogy mit jelent a mozgásszabadság? Az ingyenes egészségügyet, ingyenes oktatást, ingyenes hozzáférést a jóléti rendszerhez nyitott ajtót jelent a bandák számára, a bűnözők számára, akik természetesen mindannak előnyét látják, hogy London a legsikeresebb és leggazdagabb nemzetközi város Európában. Már most nagyon rossz a helyzet. Annyira rossz, hogy a múlt évi londoni bűncselekmények 92%-át románok követték el. Nem akarok semmiképpen fekete bárányt csinálni Bulgáriából és Romániából, és tudom, hogy nagyon tisztességes emberek is vannak ott, akik keményen akarnak dolgozni és javítani akarják az életüket. De a mozgásszabadság nem működik az Európai Unióban. Most, hogy olyan országok is vannak, amelyek szegények. Ha jön egy ember Bukarestból, Londonban dolgozik, és a két gyermeke után, aki otthon van, juttatásokat kap. Ez a juttatás többet ér, mint amennyit ott dolgozna, amennyiért dolgozhatna Bukarestben. Pontosan ezért jönnek olyan nagy számban Bukarestbe, és már elfogadhatatlan számok. Nemrég mondtam, sokan egyetértenek vele, ennyi elég. A britek 80%-a nem akarják, hogy 21 nap múlva ezek a határok megnyíljanak, tisztességtelen. Tisztességtelen a mi embereink számára alacsonyabb béreket, magasabb ifjúsági munkanélküliséget okoz, és megosztja a közösségeket. De itt nincs vége a dolognak. A miniszterelnökünk Cameron úr a Labour és mások támogatásával ezt az elvet most, a nyitott határok elvét ki akarja terjeszteni a, a, az más országokra is, akik csatlakozni akarnak az Európai Unióra, Kazaksztán, Ukrajna. Tony Blair most Albániát segíti, hogy csatlakozzon az EU-hoz, jó szerencsét kívánok neki ehhez. Törökországra is ki akarják terjeszteni az EU csatlakozás lehetőségét. Az én üzenetem az, hogy Törökország az nem igazán való országunkba és a, a mi közénk, és igenis mélyebb európai katona integrációt ebben a teremben valóban támogatják, elhagyták volna nagyon sokan, mégis elhagytuk volna a Szíriát, szerencsére nem tettük, hiszen a szavazók majd jövő májusban szavaznak arról, hogy mi, mi mindent akarunk, és úgy gondolom, hogy radikális váltolás lesz a brit politikában jövő májusban földcsuszamlásszerű változások lesznek. Köszönöm. Képviselő úr, Bronz kollega kíván egy kérdést feltenni önnek, hogyha elfogadja. Yes, Mr. Farage. Igen, Farage úr. Azt állítja, hogy a bevándorlás ellent van. Május 4-én 2010-ben a napi politikai showban azt mondta, hogy Nagy-Britániának 250 ezer munkavállalási engedélyt kellene évente kiadnia. Most viszont azt mondja, hogy románok felelnek azért, hogy Londonban óriási a bűncselekmények aránya. Konkrétan is elmondta, hogy roma származású a román állampolgárokról van szó. Bronz, köszönöm szépen a kérdést. Egy dolgot tisztázzak hadd tisztázzak, Nagy-Británia nem, nincs a bevándorlás ellen, üdvözöljük a bevándorlást, és akarjuk is, de olyan bevándorlási rendszert akarunk, mint az ausztráloké. Azt mondjuk, hogy olyanokat akarnak, akiknek megfelelő készségeket tudnak országainkba hozni. Nem akarjuk azokat, akik betegségeket terjesztenek, nem akarunk olyanokat, akiknek bűnügyi előtörténete van, mint persze Ausztráliában ez előfeltétel volt régen. És mi akarjuk eldönteni azt, hogy ki jöjjön? Nem diszkriminatívek vagyunk, nem akarunk fekete bárányokat kiállítani, egyszerűen csak ellenőrizni akarjuk a saját határainkat, megőrizni demokráciánkat, és nem tudjuk ennek az Európai Uniónak a tagjaiként ezt megtenni. Szó. Na, akkor most a tanácshoz térünk vissza. Lepen asszony még nem érkezett meg, kérte, hogy mentsem ki, ezért Elmar Brock kap szót a néppártból. Elnök úr, tanácsi elnök úr, biztos úr, kollégák! Ukrajnáról szeretnék szólni. Ami tegnap este történt, vagyis az, hogy még Eston asszony és az amerikaiak kezdeményezései sem vezettek eredményre sajnos azt kell, hogy mondjuk szinte már, hogy a vasfüggönyt újra leeresztik, orosz nyomásra megvonják egy független országtól és néptől a választás lehetőségét. Ez elfogadhatatlan. És egyetértek Harms asszonynal, hogy ennek részben az is az hogy nincs közös Oroszország politikánk. Az Európai Tanács előtt álló kérdések a közös biztonság és védelmi politika kérdése nagyon fontos. Mi támogatjuk a NATO-t. Nagyon fontosnak tartjuk a NATO-t a kollektív biztonság szempontjából. De saját kapacitásokra is szükség van. Vicces, hogy az európai védelmi politikát külföldről beszerzett, Európán kívülről beszerzett fegyverekkel látjuk el legalább a készségesek szövetségére szükség lenne. Nem több bürokráciára van szükség, hanem több fellépési képességre, kapacitásra. Nem várhatjuk azt mindig, hogy az amerikaiak az Európai Unió szomszédságában állandóan rendet teremtenek. A brit politika egy kicsit az amerikai akat próbálja fedezni. Igenis szükség van európai képességekre, mert ezek a mi érdekterületeink. Ne legyünk csak globális befizetők, global payerek, hanem legyünk globális playerek, globális fellépésre képes térség. Amíg az európai parlament a gazdaság és stabilitás és növekedési és Sixpack és Tupac problémáival foglalkozik, és minden áron ugye egyre nagyobb hatékonyságért küzd, akkor ugyanígy meg kell adni az e- európai tagállamoknak a helyi hatékonyság megteremtését, azáltal, hogy olyan kereteket és iránymutatásokat adunk itt a parlamentben ezeknek az országoknak, amelyekben persze a nemzeti parlamentek majd autonóman döntenek az, a szubszidiaritásba tartozó kérdésekről. Csak így lehet a szociálpolitika versenyképességét is megalapozni. Utolsó mandatom következik, elnök úr. Amit Farázs úr itt elmondott, a bevándorlásról, az euróról, az a legolcsóbb populizmus, ami csak létezik más emberek bőrére. Az Európai Uniónak minden eszközt fel kell használnia a munkahelyteremtésre és a szociális juttatások megadására. Ez egy európai alapjog. Ha ön ezt az európai alapjogot nem ismeri el, akkor ön egyértelműen populista. Köszönjük szépen, Brock úr! Rasmus kolléga szeretne önök feltenni egy kérdést. Kékkártyás kérdést. Válaszol neki? Tessék. Brock úr, köszönjük, hogy elf- köszönöm, hogy elfogadja a kérdést. Az Európai Unió fejlesztési kapacitás, kap, fejlesztési vagy felépési lehetőségei, ezt a kifejezést használt. Ez mit jelent? Szeretne, hogyha lenne egy európai hadierő, egy európai légierő, egy európai ö, flotta? Kérem, Brock úr válaszoljon. Igen, kedves kollega, ehhez nincsenek meg a megfelelő feltételek. A program az a Lisszaboni szerződés programjának megvalósítása az európai képességekben munkamegosztást megvalósítani. Nem lehet olyan európai hadseret, hadsereg a nemzeti parlamentünk jóváhagyása nélkül, legalábbis német szempontból nem szabad félelmet kelteni olyan európai pol- politikával, amihez semmi közünk. Munkamegosztásról van szó, hogy pénzt spóroljunk meg, és nagyobb képességek legyenek, vagy teljesítő képességek. A munkanélküliség végrehajtásához nekünk, európainknak együtt több lehetőség van. Az Európa azt jelenti, hogy pooling és sharing, összehozzuk és megosztjuk ezeket a dolgokat, összevezetjük, összefésüljük a képességeinket azért, hogy a népeink szuverenitásokat visszanyerhessék, mindazt megcsinálhassák, amelyet eddig nem voltak. És hogyha nem éri, nem érti ezt a, a dolgot, akkor igazából nem Európát, hanem kisállamokat képvisel. Köszönöm szépen, Elmar. Gualtieri úr, következő két perc. Köszönöm, elnök úr. Ez a parlament oda fog figyelni arra, hogy a közösségi módszert megfelelően tiszteletben tartják-e majd. Nézzük a szerződéses, megköt, szerződéses kötelezettségeket. Elvileg az volt a cél, hogy a gazdasági és pénzügyi unió roadmapjét fölvázolja, ez talán túl kevés. Ezen új eszköz alapelveit nem igazán látjuk még. Véleményem szerint csak az ösztönzők lehetnek hatásosak, de a tagállamok nem tudják a szolidaritási mechanizmus miben létét igazán megfogni, megragadni. A szolidaritási mechanizmus előnyeit úgy tűnik, hogy csak a hosszú távon fogjuk észlelni. Hogyha nincsenek ösztönzők, akkor hogyan lehet ezt egyáltalán végrehajtani? A szerződéses logika nem igazán érthető. A házi feladatok, a, kétoldali két kapcsolatok azt hiszem, hogy csak arra jók, hogy a, a szegények és a gazdagok acsarkodjanak egymással. A válság alapvetően keresletbeli válság nem lehet a másik oldalt erősíteni. Ezek olyan kérdések, amelyekről együttdöntéssel kell dönteni. Kritikusan kell tehát ezekhez a kérdésekhez vonat, viszonyulni. Mi szívesen ellátjuk intézményes szerepünket. Az állásfoglalás, amint el fogunk fogadni, azonban nem feltétlenül valósul majd meg, hogyha nem veszik figyelem azokat a dolgokat, amelyek már korábban is döntöttük. Elnök, köszönöm szépen, Watson úr, következik két perc. Tisztelt elnök úr! Az Európai Tanács végre közös védelmi és biztonsági politikát dolgoz ki. Ennek az alapja a tanács, bizot, a tanács Védelmi Bizottságának jó munkája. nem feltétlenül nem feltétlenül a főhadiszállás léte a lényeg, hanem az, hogy megfelelően együttműködjünk. Technológiai és ipari alapja lesz az együttműködésnek, a Horizont 2020 alapjait fogjuk felhasználni, különböző finanszírozási, kereskedelmi, fejlődési segély, illetve igazságügyi alapja is lesz, átformálja, ezt, átformálja ez a NATO-t, az Észak-Atlanti Együttműködés egyensúlyait. A tengeri politikai, biztonsági politika, a kiberpolitika, a szatellit rendszer kidolgozása prioritása. Ami a drónokat illeti, a legfőbb kérdés az, hogy mennyit tesznek az USA, mennyit lendítenek az USA biztonsága. Az energiapolitika nem lehet csupán lábjegyző. A tiszta energiákra való áttérés rendkívül fontos. A klímaváltozás következményeit illet, így lehet biztosítani, illetve így lehet biztosítani Oroszországtól való függetlenségünket. Svoboda úr megtámadta Rén urat. A szocialista ö, politika ö, csak tovább szegényíteni az orsz, a tagállamokat, a gyerekeket adósítani, az ifjú generációt ö, ö, terelni adósorba. Ugyanoda jutnák, mint például mint Zapatero, nem biztos, hogy ez megfelelő ugye a választások előtt. Köszönöm, Watson úr, mondja az elnök. Kromberg asszony, következik két perc. Tisztelt képviselők! A pénzügyi megszorítások drasztikusan csökkentik a védelmi kiadásokat. Ennek negatív hatása van a védelmi képességekre, de ez a negatív hatás sokkal súlyosabban érint, hiszen nem jó a az európaiak közti koordináció és együttműködés sem. A frakciónk hisz abban, hogy a biztonság a közös ismétlem, a közös európai védelmen alapszik. Éppen ezért felszólítom a tagállamokat arra, hogy kérjék a jelentős európai képességeket. Sürgetjük a tagállamokat, hogy oldják meg a küzdjék le az akadályokat, és alakítsák a kapacitásokat megfelelő koordinációval. Olyan a védelmi kérdésekre európai szemeszterre van szükség. Nagyobb koordinációra az ágazati szinten, és harmonizálni kell ezért a védelmi berendezések normáit és tanúsítását. Nincs azonban szükség teljesen automatikus és független drónok beszerzésére, külföldi forrásokból olyanokra, amelyek emberi beavatkozás nélkül ölhetnek. Az EU közös álláspontjára és az EU exportrendszerének érvényesítésére van szükség, és egy globális fegyverben szerződésre. A következő tanácsülésen felszólítjuk a tanácstagokat arra, hogy a bizottság javaslatának megfelelően fogadják el a fegyverkezésre, illetve a, a kapacitások képítésére vonatkozó megállapodásokat azon védelmi szempontokra vonatkozóan, amelyek hatékonyak a, a hatékony, amelyek relevánsak a hatékony védelmi politikára. Köszönöm szépen. Most két perce Van, Orden, Van Ordennek adom meg a szót, akiről imént tudtuk meg, hogy milyen katonai rangja van. Tessék. A jövő heti tanácsülést már most úgy ö, apostrofálják, mint ö, védelmi tanácsi csúcs, és újra meg újra azokat a mantrákat daralják a tanácsnál is, a bizottságnál is e tekintetben. De ami az egész felfújt eseménynek a védelmi aspektusát illeti, ez nagyon szerény rész, hiszen ö, november 25-én a sport és az oktatási miniszterek már találkoztak. Egyáltalán milyen döntést hozhat a tanács ö, és a tagállamok ö, vezetői védelmi ügyekben? Nekem ugyanis az a meggyőződésem, hogy védelmi politika ügyben a fővárosok teljesen más gondolnak, mint itt az Európai Parlament. Egyre kevesebb tagállami szinten egy ambiciózus védelmi, európai védelmi politika iránt a lelkesedés. A válságkezelés, humanitárius segítségnyújtás eddig is, mindig is tagállami összefogásban működött, és nem európai politika alapján egymást ki kell egészíteni valóban, de nem kell azt játszani, mint hogyha a NATO-hoz felnőhetne egy önálló európai védelmi erő. Itt az európai intézményes lobbik próbálják magukat rá erőltetni egy ágazatra, amely egyébként nemzeti szinten és a NATO összefogásában nagyon jól működik bele akarnak avatkozni a felügyeletbe, a döntéshozásba. Egy amerikai tábornok is elmondta, az EU, ha az EU szereli a csövet, akkor nem fog abból víz folyni soha. Köszönöm szépen. Hunti szúr egy perc. Köszönöm szépen, igen, tisztelt kollégák. A következő Európai Tanács ülésére üléséről tárgyalunk. Nos, ez egy olyan időszakban kerül megrendezésre, amelyben az Európai Unió az Európai Tanács által elrendelt megtakarítási politika miatt szenved. Az Európai Tanács az Euró E nevében most újabb intézkedéseket fog bejelenteni. A gazdasági helyzetről kell beszélnünk, és a gazdasági és, ö, és képzési unióról, a bankunióról, az európai gazdaságpolitikáról. Beszélhetünk mindenről, de katasztrofálisak az eredmények az eddigi politikának, és ezeket teljes mértékben ignorálják. Másfél millió munkanélkülünk van, több ezer háztartás Görögországban egyszerűen áram nélkül maradt. Görögország Görögországot minden európai intézmény árgus szemekkel figyel, és erősödik a nyomás. Az embereket előzik otthonaikból. Elnök úr, egy ilyen Európai Unió, egy ilyen Európai Tanács, egy ilyen Európai Állam és Kormányfők ülés mégiscsak azt mutatja, hogy ez nem az Európai Unió polgárok érdekében való munka. Radikális változásokra van szükség, hogy az Európa szociál, szolidáris és demokratikus vonásai élhessenek. Köszönöm, Hontúz úr, másfél perc. Paxas kollégának most. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A tanácsi ülés napirendjén gazdasági növekedés és munkahelyteremtés az egyik legfőbb téma, de a védelmi unióról is szó lesz. Az ezzel kapcsolatos, illetve a munkahelyteremtéssel kapcsolatos vitáknak igazi eredménye még nem volt, az a, az a hatalmas áttörés, amire számítottunk, nem történt meg. Nem volt igazi gazdasági reform, nem volt ennek elő eredménye, illetve a KKV-kra célzott intézkedések sem voltak túlságosan eredményesek. A szezonális munka jelentett csak némi enyhülést. Ezek átmeneti intézkedések. A téli időszakban a problémák általában súlyosabbá válnak. Megfogjuk tapasztalni majd azt is, hogy mi lesz majd jövő nyáron, amikor valószínűleg rekordmértékű lesz a fiatalok munkanélkülisége. Különleges intézkedéseket foganatosítottak meg a 30 évesek, a 30 éven aluliak munkahely teremtésére, vagy a számukra létrehozott munkahelyekre. Kérdés, hogy ez mennyire eredményes, véleményem szerint a dolgozókra vonatkozó, vagy munkavállalókra vonatkozó adóterheket is csökkenteni kell. Köszönöm, mondja az elnök, másfél percre. Sinclair asszony következik. Uh, Köszönöm, elnök úr. Itt van továbbra is Európa szerte a gazdasági válság, és miről dönt a tanács témájaként? Mit jelöl meg az EU a védelmi politikát? Európa szerte, nem csak az Egyesült Királyságban, az utolsó utáni preferenciája az embereknek, hogy mi történik védelmi területen, ők a foglalkoztatásról, a munkahelyekről, a szegénységről, az inflációról szeretnének eh, üzeneteket hallani. A bizottság az USA-val akar itt versengeni. Miért akarunk az USA-val versengeni? 28 különböző állam vagyunk, semmi okunk arra, de legalábbis az Egyesült Királyságnak nincs oka arra, hogy Egyesült Európai Államok részeként fogalmazza meg a védelmi politikáját. Önök egy szuperállamot akarnak ránk oktrojálni. Miért akarnánk újra feltalálni a kereket? Itt van a NATO. A NATO-t már feltalálták, sőt, már test drive is volt vele, működik ez a kerék, lehet vele autózni. Ugyanakkor a foglalkoztatási témákról miért nincs szó? egymásra halmozzuk a, a raktapaszt a seben, közben továbbra is vérzik. Most Lettország bevezeti az euró, de tudjuk, hogy mi fog történni, elkapja majd a betegséget, és még nehezebb lesz majd ö, Európában lépni, egyre jobban gúzsba kötjük magunkat, és ezáltal európai népeinek, polgárainak teszünk rosszat. Köszönöm szépen, Zaudargas kolléga következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr! December 19-én és 20-án a tanácsi ülés arról fog dönteni, hogy a jövő, milyen, milyen jövőt szánunk az európai védelmi és biztonsági politikának, illetve hatékonyabb gazdasági és monetáris unióról, illetve gazdasági együttműködésről is lesz szó a gazdasági és pénzügyi stabilitás céljával. A tanács arról is vitatkozik majd, hogy a, a munkahelyteremtő és a gazdaság élénkítő intézkedéseknek milyen eredménye volt. Ezek kulcsfontosságúak az európaiak jóléte szempontjából. A bankunió létrehozása is téma lesz a litván elnökségnek az ez egyik legjobb, legfőbb prioritása. A bankunió első lépéseiről már született döntés. Nos, remélem, hogy az, e, a második pillér, a szanálási mechanizmus kérdése is olyan téma lesz, amivel kapcsolatban meg tudnak eh, egyezni majd a tanács tagjai. Védenünk kell az adó fizetőket is. Remélem, hogy a bankunió a jövőbeli válságokat eh, megakadályozza, illetve a bankfelügyeleti mechanizmus is segít majd a piacok, a pénzügyi piacok stabilitását megteremteni. Elnök úr, az Európai Tanács arról is szól majd, hogy az energiapolitika területén milyen előrelépés történt, az utol, legutóbbi ülésünkön a költségvetés elfogadásakor egy olyan költségvetési sorról is döntöttünk, amely stratégiai eh, energi, energia eh, útvonalakról szól. Jelenleg az európaiak túl drágán kapják meg az energiát, ezért kell jobban odafigyelni arra, hogy ezeket a projekteket hatékonyan megvalósítsuk, illetve hogy jól működjön Európában az energiapiac, az energia szigeteket e, meg kell szüntetni, és a fogyasztók érdekeit kell figyelembe venni. Köszönöm, mondja az elnök. Enrique Guerrero következik. Köszönöm, elnök úr. Svoboda úr ironikus hangnemben szólt a növekedési és munkahelyteremtési adatokról, összehasonlította az EU és az USA adatait. Szomorú az irónia, mert ők a túloldalon fejlődnek, mi pedig csökkenünk. Valójában Európában több mint tíz olyan ország van, ahol olyan magas a munkanélküliségi ráta, hogy tíz éven belül nem igazán lehet 10 alá lányomni ezt. 2008-ban, 2012-ben és jövőre, és jövőben, jövőre olyan politikákat fogalmaznak meg az USA-ban, usa amelyek szakpolitikákat, amelyek hatékonyabbak. Nem voltunk olyan ügyesek, úgy látszik, mint ők. De nem csak szakpolitikáról van itt szó, hanem döntéshozatali mechanizmusokról is. Ott egyik napról a másikra képesek dönteni, gyorsan meghozzák a politikai, megszületik a politikai egyetértés, nem bénul meg hónapokra az állam. Az Európai Unióban a szanálási, bankszanálási mechanizmusról vitatkozunk, nem tudunk, hogy a következő tanácsülésen erről lesz egyetértés, megegyezés. De az adatok azt mutatják, hogy legfeljebb 10 év múlva, vagy 2026-ban lesz majd eredménye ennek a bankszanálási mechanizmusnak, hogyan lehetnénk akkor versenyhelyzetben a többi állammal, a világ többi részével tehát? Mindenképpen gyors arra van szükség ezen a területen. Elnök, köszönöm szépen, Daffur. Az Európai Tanács el szeretne fog adni egy olyan katalógust, amely a biztonságpolitikai ambícióit tartalmazza. Ehelyett szerintem inkább arra kéne koncentrálnia, hogy döntést hozzon arról, hogy európai harcoló csapatokat küld a közép-afrikai köztársaságba a francia csapatok megsegítésére. Én láttam ezeket a harcoló csapatokat. A katonai együttműködés és a pooling and sharing kiváló példáját adják. Jól képzett, hálózatban álló ö, legkorszerűbb technológiával felszerelt és harcképes egységek. Ezek, akiket 2005 óta egyébként egyszer sem vetettek be, ez az első missziójuk, tehát 7 éve léteznek bevetés nélkül, akkor egy német és angol egység alkotta a magvát ennek az egységnek, vagy ezeknek az egységeknek ha úgy mennénk tovább, ahogy eddig, akkor még annak is van esélye, hogy soha nem vetik be ezt a csapatot. Jövő héten meg kéne hozni inkább azt a stratégiai döntést, hogy egy már meglévő egységet végre használ az Európai Unió, és a, a vérontás megelőzésére és enyhítésére közös fellépéssel hatékonyan fellép a civil lakosság védelmében és az Európai Unió biztonságpolitikai érdekeinek védelmében. Köszönöm szépen. Köszönöm, Andrew. Jill Evans következik egy perc. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Ha azt akarjuk, hogy Kuk, hogy Európa működjön, akkor arcot kell neki adni a nemzetközi fórumokon. Az EU igenis lehet a békefenntartás legfontosabb globális szervezete. A védelmi politika szorosan összefügg a szegénységgel, a környezetvédelemmel, az élelmiszer ellátással, és itt tovább, energiaellátással. A béke fenntartásnak azonban szerintem nem a katonai képességek növelésével, hanem az polgári védelmi, polgári képességek növelésével tudunk legjobban megfelelni az ensz való szorosabb együttműködésben. Ne fegyverekre költsük a pénzt, hanem emberekbe, főleg fiatal emberekbe ruházzunk be, hogy állásuk legyen akár ilyen területeken, a civil béke fenntartási missziókban. Köszönöm, Evans asszony. Most másfél percre. Tosanovszki úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Az egyik legfontosabb témája a tanácsülésnek az európai védelmi ipar megerősítése. 400 ezer ember dolgozik ebben az ágazatban az EU-n belül, Ugyanakkor a külső világ folyamatosan változik, egyre több humanitárius segítségnyújtásra van szükség, illetve a terrorista támadásokkal szembeni védelemre kell technológiai értelemben is felkészülni. Tehát új technológiai kihívások is vannak. Sok tagállamnak kell részt vennie az előkészítő fázisban. Ehhez a technológiai kompatibilitást meg kell teremteni, a tagállami kapacitások optimális kiegészítő jellegű használatát létre kell hozni egy olyan időszakban, amikor költségvetés megszorítások érvényesülnek számos tagállamban. A kis és középméretű vállalkozásoknak ebből sok haszna lehet, hogyha ezekben a technológiai fejlesztésekben részt vesznek, ráadásul az EU függősége is csökken az egyébként csak drágán külföldről beszerezhető eszközök tekintetében. Tehát én támogatom a NATO mellett és a NATO-val nem versengő fellépést. Marisa Matthias kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! egyre inkább itt vannak a lobbisták az életünkben, egyre nagyobb a befolyásuk, és egyre kevésbé az európai választók érdekei érvényesülnek. A hadipar lobbistái csúcsot szerveznek, miközben a munkanélküliség, a szegénység témájáról nincsen szó. Még több pénzt akarunk költeni fegyverekre, miközben a polgárok valós problémái nem a védelmi területen vannak. Egyre több a szegény ember Európában, egyre rosszabb az oktatás, az egészségügyi ellátás, és mi pénzt költünk fegyverekre. Tragikus ez, hogy az Európai Unió most már visszafordíthatatlanul olyan útra lép, amely James Bondnak talán tetszene, de végül is az önpusztításnak az útja. Szelefragosz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kétség sem fér ahhoz, hogy a gazdasági helyzet stabilizálódik Európában, ezzel értek, De növekedés az még nincs. Az európai ipari létesítmények bezárnak, kérdés csak az, hogy mennyire hatékonyak azok az intézkedések, amelyek ezt a problémát hivatottak megoldani. Európában nagyon komoly az EU, euroszkepticizmus problémája is. Most pedig közös védelmi politikáról beszélünk? És egyéb szakpolitikákról helyet Szeretnénk, hogyha bezárt ipari létesítmények helyett inkább védelmi ipari létesítmények jönnének létre. Szerintem ez csak az euroszkepticizmus már hajtja a vizet. Szerintem a trojkának is újra kéne gondolni a fellépését. Hogy Görögországban ismét fellendüljön a gazdaság. Köszönöm, mondja az elnök, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió a válság közepében nem akar mást, mint nagyobb katonai együttműködést. A válság nem befolyásolja. Úgyhogy olyan EU csoportokat akar fele állítani, amely állandó ö, operatív központtal működik, és az európai drónokat is be akarja szerezni hozzá. Mindezt természetesen az európai költségvetésből fizetni az adófizetők pénzéből az Európai Unión belül katonai intézmények és bürokrácia felállítását kívánja. Egyfajta szuperhatalommal akar válni, de az állampolgároknak semmi köze ezekhez a föderális hobbikhoz mert ugye egy európai föderális államot akarnak ezzel egyértelműen kialakítani. Elnök úr, nem a holland vélemény szerint kétoldalú és a NATO keretein belüli nemzeti ügy kell, hogy maradjon a védelem. Az európai katonai együttműködés egyetlen egy nagy elképzelés lehet, Brock úrnak pedig azt mondom, hogyha eltérne a populista pártoktól, akkor a nagy fordulópont mégiscsak jövő május lesz a választás, és az Európai Parlamentben is azt követően új szelek fognak fújni. Gracias, kolléga. Tiene dos minut. Köszönöm. Lavia úr következik két percre. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt miniszter úr, a következő tanács alkalmat nyújt arra kormányos államfőnek, főknek, hogy elgondolkodjanak fontos kérdéseken. A következő hónapokban ugyanis komoly döntéseket kell hozni. Az európai gazdaságot fel kell lendíteni. A tagállamok gazdasági problémáira választ kell találni a bankszanálási mechanizmusra vonatkozó erőfeszítése kérem, hogy ne homályosítsák el azt a tényt, hogy nem a megszorítások a követendő politika. meg kell változtatni az irányt, igazi gazdaság és monetáris unióra van szükség, hogy ismételten növekedésnek induljon a gazdaság. Az Európai Központi Banknak innovatív szerepet kell adni, hasonlót, mint a Federal Reserve-nek az USA-ban. Úgy gondolom, hogy a, ö, ö, minél hatékonyabban kell felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, nem szabad megengedni azt, hogy széthúzóak legyenek a tagállamok, viszont mindenkire testre szabottan kell programokat kidolgozni, költenünk kell, de hatékonyabban, és már most is meg kell határozni a roadmap-et, az úti tervet, igazi, közös és koordinált védelmi politikát kell kialakítani. A lampedúzai tragikus események hatására létrejött a földközi tengeri Task Force. Fontosnak tartom azt, hogy közösen, európai módon lépjünk fel a migráció, illetve oldjuk meg a migrációs problémákat, és oldjuk meg a földközi tengeri bevándorló fluxus problémáját, ami pedig Ukrajnában történik, véleményem szerint olyan jel, amire mindenkinek oda kell figyelnie. Úgy tűnik, hogy nem, ha nem igazán változtattuk még irányt, nem tudunk igazából ki lábanyaválságból. Merlini Kopa következik. Köszönöm szépen tíz éve, 2004 óta az Európai Biztonsági Stratégián dolgozunk. Öt év telt el már a stratégia végrehajtásának tárgyalása óta. A decemberi védelmi tanács nagyon sok célt tűzött ki, az Európai Parlamentben pedig a legutóbbi plenáris egyértelmű üzenetet küldött. A védelem és biztonság terén előre kell lépni. A közös védelmi és biztonságpolitika lényeges eleme az egyre erősödő európai-európai integrációnak. Hogyha ezt nem érjük el, akkor az Európai Unió soha nem tudja nemzetközi szinten szerepét betölteni, és nem is tud hozzájárulni a világ biztonságához, egyszerűen nagy közös piac lesz. A szükséges megtakarításokra sor került a költségvetésekben, és így a tagállami védelmi költségvetésekben, is most kevesebb pénzzel több kell, többet kell elérnünk, és a megoldás a koordináció, együttműködés és a nagyobb bizalom az Európai Uniós tagállamok között. Az a véleményünk, hogy a közös védelmi és biztonságpolitikának láthatóvá kell válnia. Nem lehet csak elit e, az elit szinten megtárgyalt téma, az állampolgároknak is támogatni kell ezt. Konkrét intézkedéseket javasoltunk az előrejelzések, a Lisszaboni szerződés prognózisainak előrejelzése, erősebb együttműködés, egy kiinduló alap, és a 14-es cikk, amelyel tagállamok végre konkrét intézkedéseket is megtehetnek. A Védelmi Miniszterek Tanácsán Val egy tanácsi formációt is alakítottunk, és egy kártá, kartával a következő lépéseket határoztuk meg, de eddig még semmi nem indult el a gyakorlatban ígéretek elhangzottak 2013. júniusában például, arra vonatkozóan, hogy megvizsgálják alaposabban a helyzetet, de úgy gondolom, hogy eddig csak nyilatkozatok születtek arról, hogy milyen lényeges a közös védelmi és biztonságpolitika. Nemzeti egoizmus, túlzott visszafogottság, ez mind azt mutatja, hogy az Európai Tanács a megoldásokat nem mindig látja a több Európa, ez az igazi válasz, és sajnos, hogy eddig még ezt nem sikerült megvalósítani. Dos minutos. Köszönöm szépen, Mari Eleni. Sárgőrenc következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Le kell szögeznünk világosan, hogy az amerikai hadsereg árnyékában van az Európai Unió, és az európai hadsereg felállásához nagyon sok mindenre lenne szükség. Ezek az akadályok nem csak katonai, hanem gazdasági és technológiai jellegűek is. A katonai gyártás fragmentációja nagyon sok pazarláshoz vezet, ez elfogadhatatlan, különösen most a megszorítások idején. Tehát azáltal, hogy a világban nő a fegyverek ára, igenis szükség van európai innovációra, kutatásra, saját kapacitások fejlesztésére és a méretgazdaságosság előnyének kihasználására. Legyünk realisták ugyanakkor, persze, nyilván elhangzott már, hogy az európai hadsereg, illetve uh, hadipar nyilván nem lesz összehasonlítható az amerikaival, de jogosultsága van. Mi a cél, mi a horizontális cél? Az, hogy sajátos ö, hézag technológiákat ö, amelyekre valóban szükségünk van. Ö, ugyanakkor nyilván csak szerények lehetnek ezek az ambíciók, hiszen gyakorlatilag ö, nincs is minden európai országnak ilyen gyártási kapacitása, össze kell fogni az európai országoknak, annak érdekében, hogy legalább az interoperabilitása az európai egységeknek nőjen. De a problémám politikai jelentőségű. Amikor nincsenek kellő kapacitások és pénzek sem azok fejlesztésére, ugyanakkor igény van például Maliban, vagy most Közép-Afrikában az európai fellépésre, akkor nem tagadhatjuk le, hogy igenis van arra politikai akarat, hogy európai harcolóegységek működjenek. Köszönöm, Eichhaut úr. Köszönöm, elnök úr. Tudom, hogy az európai védelmi politika az, amely most napirenden van, tulajdonképpen ez az európai védelmi ágazatról szól, de mégis a gazdasági együttműködésről és az Európai Unió további kiépítéséről szeretnék beszélni, mert itt is újra alapvető lépéseket tettünk, tegnap este is beszéltek a pénzügyminiszterek erről, amit tettek, az egy egy olyan alap létrehozása, amely kormányközi szabályozású. A jövő héten is a kétoldalú szerződésekről fogunk beszélni a tagállamok és az Európai Bizottság között. Az Európai csúcs pedig, minthogyha vak lenne, hogy az Európai Bizottság fölött demokratikus ellenőrzésre van szükség. Egyre több hatalom és egyre több politikai ellenőrzés jog került a bizottsághoz, és engem aggodalommal tört el, hogy az Európai Bizottságot hogyan lehet demokratikusan ellenőrizni. Szociális Európa, Európáról is van szó, és két marginális bekezdés van csak a következtetésekben erről. Pedig Európa jövője szociális legyen, vagy sem, ezt kellene eldöntenünk. Gracias, kolléga. Tiene... Köszönöm, kedves kolléga. Most egy percre Anderson asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Én nyilván világos üzenetet szeretnék elmondani, amikor arról van szó, amikor azt mondják maguknak, hogy az ír program sikeres, ne higgyék el. Itt valójában arról van szó, hogy nem engedünk kiteljesedni valamit, nagyon komoly a bevándorlás, egyre több a szegény, egyre egyre ö, gyengébbek a különböző közszolgáltatások, ez a trojka felépésének az eredménye. A bizottság megszorításokat foganatosított, és egyértelműen megszorítási politika folytogatja az országot. Más országokra is ez a sors vár, de ö, Európa most másra figyel. A parlament is arról beszél, hogy a katonai költségvetést növeljük, és a közös európai védelmi politikát akarunk elmélyíteni, ez félelmetes. Az Európai Tanács az Európai Unió további elkatona, elkatonásodását eredményezheti. Köszönöm szépen, Hans Péter Mártin következik, mondja az elnök. Megpróbálok nagyon halkan beszélni, mert akkor talán figyelnek rám. Nem butaságokat mondunk akkor, amikor irányt kell változtanunk. Nem téves, amikor azt mondjuk, hogy veszély, annak a veszélye merül fel, hogy a következő parlamentben egy erős ultrajobb frakció alakul ki minden Európai Uniós felelős ezt eh, riasztó jelnéként kell, hogy lássa. Meg kell kérdezni, hogy vajon ilyen összefüggésben értelme van-e éppen most ilyen mértékben hangsúlyozni a fegyverkezést és a szociális kérdéseket eh, eh, hátratolni. Bolondok vagytok? Pont, pont, pont, kérdezik sokan a választók. Százmilliós mennyiségben fogják a választók kedves kollégák, érzik a bizonytalanságot, és hogyha mi is ebben a pont-pont-pont módon járunk el, akkor nagyon gyenge eredményt kapunk május 26-án, de most még nem késő. Köszönöm szépen, két percre megadom a szót Jean Perodinak. Elnök úr, biztos úr, tanácsi elnök úr, első mondatommal szeretném szóba tenni, hogy az elnökség elnöke nincsen jelen. Nem tudjuk, hogy meghívták-e, vagy visszautasította a meghívást, de amikor a tanács sus találkozót tart, akkor úgy gondolom, hogy illő lenne, hogy itt legyen a tanács elnöke. Ami a védelmi és hadipari politikát illeti, ez egy olyan ágazat, ahol hosszú távú fejlesztésekre van ö, szükség. Több évtizede zajlik egy politikai ö, erőfeszítés arra, hogy legyen európai ö, védelmi politika. Én egyetértek a biztossal abban, hogy létre kell ezt hozni, mert ezáltal az európai gyártók működése hatékonyabbá válik, munkahelyeket tudnak teremteni, és a döntések arról, hogy mire van szükség, beláthatóbbak lesznek, és egységesülhetnek a normák, és autonómabbá válna Európa. Ne felejtsük el, hogy ugye az USA azért tudott kémkedni európai rendszerekben, mert nekik olyan szatellitrendszereik vannak, amelyekről mi csak álmodunk. Tehát ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a parlamentekkel, a nemzeti parlamentekkel való együttműködésben lehet ezt csak levezényelni egy ilyen szándék megvalósítását, mert nekik nagyon komoly szerepük van és szavuk. Ami az európai szemesztert illeti, az eredménytábla, a szociális eredménytábla kapcsán miért nem sikerül a szociális kohéziót alkalmazni a minimális szociális körülmények tekintetében. Németországban, ami most történik, az végre egy jó hír, ugyanakkor a régi szocialista tagállamokban egyáltalán nem létezik ilyen típusú szociális védelem, amit ott is meg kéne teremteni. Most két percben Ferreira kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! a decemberi tanácsülés fog majd a bankunió témájában dönteni. Az itt a tét, hogy létrejön egy egységes bankfelügyelet, amelynek tagállami hatóságai lesznek, és létrejön-e az egységes szabályon alapuló felügyeleti mechanizmus, amely a bankok veszteségeit nyilván tartja, és valamennyi bankét és a kockázatokat is figyeli. Nyilván arányosan kell, de egységesen kell felépni a nemzeti érdekek sérelme nélkül. Nehéz most a polgárokat rávenni arra, hogy bízzanak Európában, de az államközi együttműködés módszere nem működik ezen a területen. Nem működött az eladósodás siválság idején sem, és a bankunió esetében pedig különösen fontos, hogy ne cincálják szét nemzeti vagy még partikulárisabb érdekek ezt a nagy erőfeszítést. Azt a tanúságot is levonhatjuk, hogy a szanálás, a bankok szanálásának finanszírozását nem tudják a tagállamok maguk biztosítani, ezért ahhoz, hogy operatívak legyenek a korábbi terveink, európai szintű összefogásra van szükség. Hiányzik egy pillére a rendszernek, a polgárok nem tudják, hogy miről van szó, mit jelent ez a globális, egységes szanálási mechanizmus, de egyértelműen a polgárok érdekét szolgálja az, hogyha ez egységesen működik Európában, és ha nem is értik, meg fogják látni, hogy a polgárok hogy ezáltal visszaállhat a bizalmuk a bankokban, az államokban, és ez egyfajta biztosítás, ami a polgárok érdekét szolgálja. A 2008-as válság előtti idő mutatókra szeretnénk legalább visszajutni, és a bankunió mindenképpen egy fontos lépés lesz ebbe az irányba, nem szabad, hogy tovább erősödjenek a gazdasági különbségek az eurozónán belül, mert ez alása a polgárok bizalmát. Bronz kollégának adok szót. A bizottság nagyobb egységes piaci versenyt akar a védelmi területen, és alája a fragmentált piacokat. Nem a fragmentáció az, amely veszélyes, hanem azok, az a követelmény, hogy a szerződéseket pályáztatni kell. Na, és ironikus módon pont a Lisszaboni szerződést használja fel erre, ahogy Lengyelország is azt tette nagy előnyére. A bizottság a piaci torzulások ellen akarja ezt tenni, hogy a, azokkal a tagállamokkal szemben, akik a nemzeti érdekeiket akarják megvédeni ezen a területen a szabad verseny érdekében. A második világháború óta elképzelhetetlennek tartok azt, hogy a világ érdeke különböző legyen. Nagy-Británia nem akarja azt mondani, hogy a foklendek megvédése érdekében az Európai Unióra kell támaszkodjunk. Köszönöm szépen. Két percre most megadjuk Protosevics úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Az Európai Tanács következő ülése nagyon fontos kérdéseket tűz napirendre. Ezek között azt is, hogy hogyan lehet a gazdaság és monetáris uniót működőképesebbé tenni, és a védelmi és biztonságpolitikai kérdéseket is. De annak tükrében, ami az elmúlt hetekben Kijevben történt, és különösen, ami tegnap este, illetve éjszaka, úgy gondolom, hogy az Európai Tanácsnak Ukrajnára kellene figyelnie, és az Európai Unió és Ukrajna viszonyára. Az a döntés, hogy ne írják alá a társulási szerződést, amelyet a Vilniuszi csúcs találkozó előestéjén hoztak, talán meglepő volt, de ami az elmúlt éjjel és ma hajnalban történt, a, az, hogy a rendőrség a békés tüntetőkre támadt akkor, amikor az Európai Unió főképviselője, a külügyi ügyek főképviselője nem lép semmit, és én magam meg kell, hogy mondjam, hogy erre nincsen magyarázat. Tehát pont egy ilyen eh, időszakban történt mindez. Ezen a héten Strasbourgban és a jövő héten Brüsszelben az Európai Parlamentnek üzenetet kell küldenie annak a több százezer embernek, akik eh, a Majdanon a függetlenség terén vannak Kievben, üzennünk kell, hogy támogatjuk őket és megosztjuk álmaikat. Nem fogjuk megengedni az erőszakot egy olyan országban, amely Európai Uniós társulási szerződést akar aláírni az Európai Unióval. Az erőszak nem megoldás. Ezért azt javasoljuk, hogy szóbeli módosítóval az Európai Tanács állás in, in, eh, indítványát változtassák meg, és Ukrajnát támogassák. Köszönöm szépen. Köszönöm. Másfél percre megadom a szót Klevakekus kollégának. Köszönöm a szót. Az adócsalással szembeni fellépés sürgősségéről már többen szóltak. Az adóparadicsomok megszüntetésének szükségességéről is. A parlament már korábban is tett javaslatokat a bizottságnak és a tagállamoknak ebben az ügyben, és a tanács is elfogadott már ö, egy milliárd ö, eurónyi ö, összeg ö, visszahajtásáról, behajtásáról egy kezdeményezést. Új határidő van most napirenden. Az idei év végével meg kell teremteni a bankadatok adóhatóságok közötti automatikus cserének rendszerét. A G20-ak ülésének kapcsán pedig igenis szükség van arra, hogy európai jogalkotás történjék ezen a területen, és azt átültessék a nemzeti politikákba. Az adó csalás révén elúszó pénz ugyanolyan nagyságrend, mint valamennyi tagállam összevett eh, egészségügyi kiadása. Tehát az adócsalással, adóelkerüléssel végre foglalkozni kell az európai szemeszteren belül. Egyetértek azzal, amit a bizottság ebben a témában leszögezett. A tagállamoknak sürgősen foglalkozni kell a kérdéssel. Köszönöm szépen. Már élőben hogy következik. La directive A polgárok ez, ez a szociális dömping európai szinten súlyosan érinti. A kettős cél az lett volna, hogy alacsonyabbak alacsonyabb bérek vannak, és lefele nivelálódik a szociális színvonal. A munkaminiszterek miniszterek mind sikerekről beszélnek közben, semmi nem történik a salás elleni küzdelemben, és az irányelv alapja is rossz, mert egyre több a, a munkanélküliség, és egyes országokban a verseny olyan agresszív, hogy az európai ö, konkurenciát a külföldi cégek kiszorítják adócsalással tulajdonképpen a polgárok és az adott országok kárára következtetése. Világos a helyzet. Európában gazdasági háború és társadalmi, szociális háború zajlik az óriás külföldi szégek és a helyi szereplők között. Konszári. Ja, Konszári asszony következik. Le, Löpen asszony, Le Konszári asszony szeretne feltenni egy kérdést, kérem, 30 másodpercben. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, Löpen az. Löpen asszony azt hiszem, hogy nem igazán érti a kiküldetési irányelv alapgondolatát, ami az lenne, hogy a munkavállalóknak az összes európai tagállamban ugyanazt a bért kell fizetni. Hogy lehet ezt ennyire kiforgatni? Prenez-vous les entreprises françaises Euh, pour des imbéciles et accessoirement les électeurs français peut être. ne tekintsék hülyének a franciákat. Ugyanolyan bérek mellett akarunk dolgozni, de a szociális költségeket nem vállalhatja át az egyik ország a másiktól. Ennek az irányelvnek az lesz a következménye, hogy negy, 40 ezer munkahely vész el ha kérdezni akar tőlem, akkor a kék kártyáját mutasson, ne beszéljen közbe. A külföldiek beözönlenek, közben a versenyképességünk romlik, nem lehet ezt megcsinálni a munkavállalókkal szemben, egy minimális védelmet meg kell valósítani számukra. Csak 30 másodperce van a válaszra, és egy hozzászólóhoz csak egyetlen kékártyás kérdés lehet intézni. De Grandes úr következik. Señor Presidente. Tisztelt elnök úr! Megpróbálunk mindent elérni azért, hogy a pénzügyeinket rendben tar- tartsuk, és ennek végre megvan az eredménye. A válságba való kilábalás útja azonban nem lesz egyszerű, nem még komoly áldozatokra lesz szükség. A fiskális konszolidációt differenciálni kell, rugalmasabbá kell tenni, és a növekedést kell előtérbe helyezni. Versenyképesnek kell lennünk, úgy, hogy munkahelyeket teremtsünk, és a gazdaság is növekedhessen. Gazdasági reformokra van szükség európai szinten. A bankuniót is szorosabbra kell vonni, illetve a, ki kell teljesíteni a belső piacot is. Úgy tűnik, hogy nagyon reménykeltőek az ezzel kapcsolatos előzetes meg, megállapodások. A fiatalok helyzetét is föl kell karolni, a ö, fiatalok számára létrehozott alapok, alapokat azonnal elérhetővé kell tenni, illetve a KKV-kat is segíteni kell. Jó lenne, hogyha a tanácsnak az lenne a végeredménye, hogy a gazdaságból való, a válságból való kilábalást még inkább lehetővé teszik. A bankszanálási bankszállási alapra is kérjük, hogy figyeljenek oda a, a tanácsi ülés alatt. Aztán téma lesz még a védelmi politika. Nem teljes az Európai Unió külpolitikája, hogyha a védelmi területen nincsenek megfelelő operatív kapacitásaink. A tagállamoknak tehát nagylelkű felajánlásokat kell tenni, és közösségévé kell tenni kapacitásaikat, úgy, hogy az átfedéseket elkerüljük. Az Európai Unió polgári és katonai fellépését hatékonyabbá kell tenni, jó lenne, hogyha láthatóbbak lennénk, és így az Európai Unió szavahihetősége is növekedik, és ezáltal jót teszünk a regionális békével is. Köszönöm, mondja az elnök, Permas Berez következik. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr, bizottsági alelnök úr. Hallották, a parlament nem akarja ezeket a szerződéseket. Ezek a szerződések a Trojka Softnak a megnyilvánulásai, a strukturális reformok ellenében hatnak. A tanács lehet, hogy azt mondja, hogy lesz majd egyszer szociális felendülés, és ezt mi nem hisszük el első körben. Ami az ECOFIN tanácsülését illeti, a parlament már leszögezte többször, hogy a pénzügyi szolidaritás jegyében itt a közösségi módszert kell használni, a stabilitási mechanizmuson belül eddig kizárólag kormányközi módszer érvényesült, ezt most már nem tűrjük. Az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés óta ennek a témának a felülése, a bankunió, az egységes felügyelet e- egyértelműen a célunk. Tisztelt hallgatóság, tanácsi képviselők, ami a szociális dimenzióját illeti, egyáltalán figyelnek rám? A tanács képviselője hallgat engem egyáltalán? Nem zavarom önöket azzal, hogy önökhöz beszélek, tisztelt tanácsi alelnök úr? ami a, mi a szociális következményeket illeti, meg kell fontolni azt, hogy a, di- a szociális dimenzió nem sérül-e. A bizottság már megfogalmazott egy közleményt ebben a témában. Ismerjük a mutatókat Ezeket igenis figyelembe kell venni az eljárás során, mert ezek az indikátorok ö, ö, azt mondják ki, hogy 125 millió polgárt fenyeget a konkrét szegénység és a társadalmi kirekesztés. Ez egy negyede az európai lakosságnak, tehát itt az ideje, hogy tegyünk valamit. Ami pedig a szanálási mechanizmust illeti, vannak valóban részeredmények, és remélem, hogy ez folytatódik is, és komolyan tudjuk folytatni annak az irányelvnek a felülvizsgálatát, amely az adóharmonizációról szól, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor több száz milliárd euró folyik majd el a jövőben is a, a lefolyókban. Köszönöm szépen, most két percre. Gál, Pelt asszony következik

a tagállamokkal való együttműködést is növeljük és ebbe én be szeretném emelni a nemzeti parlamentekkel történő együttműködést is. köszönöm elnök úr! kedves kollégák! ha azt a kérdést tesszük föl ma magunknak hogy a gazdasági felemelkedéshez szükséges lépések közül melyik a leg nagyobb hátráltató tényező, nos, ez az Európai Tanács. Mert nincsenek világos célkitűzések, nincsenek, nem vannak le következtetéseket a saját hibáikból a tagállamok, és ebben a tanácsban mindig inkább új fogalmakat találnak ki egy pseudopolitika jegyében, csak hogy ne kelljen a politikai felelősséget vállalni a történtekért. Ezek a szerződéses kapcsolatok, amiről a bizottság is szólt, inkább arra a kérdésre tessenek válaszolni, hogy ki kivel miről tárgyal majd, milyen pénzből gondolják ezeket a ösztönzőket finanszírozni, ki folytatja le a programokat, és ezekben hol van a parlamenti ellenőrzés. Amit itt most nekünk előadnak, ez kizárólag azzal a következménnyel fog járni, hogy egy új típusú trojka politika alakul ki, amely már többször megbukott eddig is, anélkül, hogy az a a piac alapú, de társadalom ellenes korábbi trojka politika hibáinak tanulságaiból tanultak volna. Ehhez önöknek a parlament nem fogja megadni a támogatást, pláne nem úgy, hogy ezt az európai költségvetésből akarják finanszírozni ezt az államközi ö, trükközést. Harms asszony ö, kíván kérdezni kék pártjával, Udó, elfogadod? Ö, 30 másodpercet adok a kérdésre. Egyetértek Umman kolléga kritikájával. Angela Merkelnek az volt az ötlete az utóbbi csúcs vacsorájánál, az ő ötlete volt ez az egész, és szeretném ezért tudni, hogy a ti pártotok, amelyik Merkel asszonyom a szövetséget kötött, ezen a szövetségen belül most mit mond akkor? Örömmel válaszolok erre a kérdésre, amelyet Hams asszony fogalmazott meg. Rebeka, miért gondolod, hogy a témát olyan jól ismerem? Nos, igen, ismerem. A szociáldemokratáknak az a véleménye, hogy ezt a politikát az Európai Parlament demokratikus kontrollja alá kell hozni, ezt a tárgyalásaink előtt is, alatt is és után is képviseltük, ezért az Európai Bizottságnak kéne inkább megválaszolnia azt a kérdésünket, hogy miért nem lehet ezt az európai szemeszteren belül csinálni. Nem fogjuk nevünket adni ehhez a nem demokratikus felelősségtilitolizó tagállami játékhoz. Ez a véleményem, az SPD frakció é is ez, és általában a szociáldemokratáké. Köszönjük, Udo. Most két percre. Paulo Rangelnek adom meg a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném arra felhívni az önök figyelmét, hogy jelenleg alapvető fontosság az Európai Unió számára, hogy hatékony legyen a védelmi és biztonsági politikája. Ezt nem könnyű elérni. Láthattuk a libiai és a szíriai válságot, láthattuk, hogy ennek mi hatása volt az euró, hogy ez megosztottságot eredményezett, illetve hogy a beavatkozási szükséglet is fölmerült. Véleményem szerint kohézióra van szükség a védelmi és biztonsági politikában is, és a ehhez kapcsolódó területeken is. Például a polgári védelmi erőket meg kell erősíteni, ők különböző természeti katasztrófák esetén tudnak fölépni földrengésekre, árvizekre gondolok, illetve a határvédelmi erőket is fokozni kell. Jó lenne, hogyha ez a két hogyha ez a két testület egyet tudna dolgozni. Koordinálni kell észak-amerikai partnereinkkel. Nem véletlen, hogy az amerikaiak arra ösztönzik az európaiakat, hogy jobban odafigyeljük a védelemre, hiszen globális szinten ennek nagy a jelentősége. A védelmi kiadásainkat növelni kell, hogy egy igazi védelmi politikát alakítsunk ki Európában. Aztán a létező infrastruktúrákat is jobban kell felhasználni, például a brit, illetve a francia katonai kapacitás kiválóan koordinálható lenne. Láttuk ezt Maliban is, hogy ha összefogunk, akkor sokkal többet tehetünk, mint külön-külön. Azt hiszem, hogy igazi európai védelmi erőt alakíthatunk ki ezen alapokon. Köszönöm szépen, Glenis Wilmot következik. Köszönöm szépen. Nagy örömmel látom, hogy a gazdaság és szociálpolitika bekerült a csúcsra. Remélem, hogy Európa vezetői végre hajlandók lesznek leülni és megbeszélni, hogy milyen intézkedésekkel lehet javítani az emberek szociális és munkajogait micsoda lehetőség ez arra, hogy a valódi problémákkal foglalkozzunk a kiküldetés irányelv mellett. Az irányelv kiskapuit nagyon egészségtelen bírósági szabályzatokat tovább nyitották. Skrupulus nélküli munkáltatók ezt ki fogják használni, és kizsákmányolják a kihelyezett munkavállalókat, alacsony szinten foglalkoztatják őket kiváló lehetőség arra, hogy komolyan gondoljuk a szociális dömping megszüntetését, és mindenki számára a szabadság és tisztességes munka biztosítását. De ehelyett nem foglalkoznak ezekkel a problémákkal. A 9-es cikk és a 12-es cikk a megállapodásból sokkal kevesebb jogbiztonságot ad, és teljes mértékben képtelen a szerződéseket, szerződések problémáját megoldani homályos kifejezéseket alkalmaz, igazol és ad arányos. Cinikus vagyok, és ne, ne nézzék, bocsánat, és nézzék el ezt nekem, de úgy gondolom, hogy nem ígéretes ez a csúcs találkozó. A munkahelyek növekedés és adózás kérdései lehet, hogy pozitívnak tűnnek, de a tanácsnak határozottan kell lépnie, lépnie a kihelyezett munkavállalókkal kapcsolatban, ha nem a retorika, hanem a lépések fontosak. Tiene dos minutos la amiga Marieta Giannaku az elnök. Marietta Giannaku a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tény, hogy a csúcs napi rendje nagyon érdekes és fontos. Most eltekintve a gazdaság és pénzügyi uniótól, és a gazdasági és szociális politikától egy további téma is nagyon fontos, ez a közös biztonság és védelmi politika. Tíz évvel azután, hogy az első lépéseket megtettük, látjuk, hogy itt végre napirendre kerül az a kérdés, hogy ténylegesen hogyan is gondoskodhatnánk arról, hogy a közös védelmi politika sikeres legyen. Ugye azt láttuk, hogy mindeddig közös biztonság és védelmi politikáról beszéltünk, de a kapacitásokat kell ténylegesen korcsó alá venni, és mi történik az ágazatban, az iparban. Nézzük meg a további fel itt a főképviselőnek van egy szövege, szerintem, ami megszületett, de az Európai Parlamentnek is vannak jelentései, amelyek ezt a témát vizsgálják az Európai Tanácsnak. Szerintem figyelembe kell vennie ezeket a jelentéseket, hiszen irányt mutatnak ezek. Egy olyan időben élünk, amikor válság van, amikor megtakarítani kell, de azért a pénzünkkel ennél jobb eredményeket tudunk elérni, ha úgy működünk együtt, ahogyan az szükséges. Úgy gondolom, hogy a harcoló csapatoknak jól kell működniük, a, a, mi pedig az ipart illeti, vagy fegyvergyártást, itt az európai ágazatokat kell, ágazatot kell védeni, nem csak a nagyokat, hanem a kis és középvállalatokat, és így tudunk ténylegesen hozzájárulni ahhoz, hogy ez az ipar erős maradjon. A kérdés persze az, hogy mit kezdünk ilyen sok munkanélkülővel a válság idején, hogy foglalkozunk a védelmi politikával. Hát persze, hogy foglalkozni kell azzal is, mert ez eh, ténylegesen a központi, a, a magva, ez egységes Európának valahol. Ez politikai szempontból rendkívül fontos téma, és eh, pénzügyi intézkedésekkel segíteni tudunk abban, hogy az európai kihívásokat megoldjuk nagyobb biztonságot tudunk adni az európai polgárnak, és meggyőzőbbnek kell lennünk abban, hogy mit tud Európa nyújtani. Köszönöm szépen, Janakú kolléganő. Most pedig másfél percben López Aquilar úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Legmagasabb szintű politikai ülésre kerül sor, a csúcs formájában, ezért a politikai vitát is a legmagasabb szinten kell folytatni. A védelmi és biztonsági politikára akar összpontosítani a csúcs annak érdekében, hogy a védelmi politika hatékonyságát növeljék, és a megfelelő ipari ágazatot és az Európai Védelmi Ügynökséget is megfelelően szabályozzák. De világos, hogy szűkösek a források, ezért erőfeszítéseinket hatékonyá kell tenni, Mindenek hátterében azonban politikai motiváció is áll, és azt is meg kell vizsgálni, hogy a bankunióban milyen lépésekre van konkrétan szükség. Nem elég az európai felügyeleti mechanizmus és a betét garancia sem. Meg kell erősíteni az Európai Bizottság kompetenciáit, de az Európai Parlament ellenőrzési jogköreit is. Azért mondom ezt, mert jövőre európai parlamenti választások lesznek. Jövőre dől el a harc az euroszkeptikusok és a pro-európaiak között. Sok-sok közvéleménykutatásból is ez derül ki. Most az európai választások előtt van az utolsó lehetőség arra, hogy az európai projektet újra pályára állítsuk. Végre meg kell teremteni a növekedés lehetőségeit is, végre kell hajtani a szociális agendát, és munkahelyeket kell teremteni. Köszönöm. Eh, Juan Fernando, hay una, hay una... Juan Fernando. Egy kolléganő szeretne egy kérdést feltenni. Elfogadod a kérdést? Igen vagy nem? Igen. Karin? Parancsolj, 30 másodperced van. Kedves Aguilar kolléga, el tudod képzelni, hogy a szociális beruházási csomag keretein belül az Európai Bizottság bizonyos intézkedéseket javasolt. Ha megnézzük a tagállamokat, azt láthatjuk, hogy mindenütt a tagállamokban beruháznak az egészségügybe. Nem gondolod, hogy a védelem és a fegyverkezés területén is volna értelme felkészülni a védelemre és ezzel párhuzamosan nem lenne-e érdemes az egészségügy területén is felkészülni, megvédeni a polgárainkat? Nem gondolod, hogy a munkavállalóinkba befektetni egyúttal gazdaságunkba való befektetés is. A litván soros elnökség eredetileg kötelezettségeket vállalt ezen a téren. Köszönjük Kárén, most pedig 30 másodpercben következik a válasz. A válasz, igen, a kérdésre, de világosan ki kell mondanunk azt is, hogy nem tudunk többet elérni szűkösebb forrásokkal. Ez egyszerűen lehetetlen. Nem lehet mindenütt takarékoskodni és a tagállamokat arra kényszeríteni, hogy a jóléti áram, állam kárára megnyírbálják a költségvetéseket, mindeközben pedig megvédeni az egészségügyi rendszert és Igaz ez az európai védelmi és biztonságpolitikára is. Itt is ugyanez a helyzet. Vannak bizonyos célkitűzések, amelyeket el szeretnénk érni, de egy közös európai projekthez nyilvánvalóan forrásokra is szükség van. Hökmárk úr következik. Elnök úr, először is a növekedéssel és a munkahelyek teremtéssel kapcsolatban fontos hangsúlyozni azt a tényt, hogy azok a tagállamok, akik költekezési pályára álltak, csak még mélyebbre süllyedtek a válságban. Reformok nélkül eh, nem sikerülhet az, amit több tagállamnak eh, sikerül, miszerint lassan kezdenek kilábolni a válságból. Ezt az Európai Tanácsnak is be kell látnia. Másodszorban az Európai Unió nyitottsága, a mozgás szabadsága, a munkavállalás szabadsága szerintem nem szabad ezt veszélynek tekinteni, ez éppen az egy egyik erősségünk. Politikai szempontból is, erősebbít ez bennünket, de politikai szempontból eh, ezt meg is kell védenünk. Harmadsorban a legfontosabb alapértékekről kell beszélnünk, a demokráciáról, a stabilitásról és a békéről, amely Európában honol. Érdemes tehát hangsúlyozni, hogy az egyik európai fővárosban emberek százezrei tüntetnek az Európai Unió mellett. Ne felejtsük el ezt, tartsuk ezt tiszteletben. Ők azért vonultak az utcára az Európai Unió mellett, mert az átlátható társadalom, a szabadság, eh, eh, a jogállamiság, a demokrácia, a stabilitás, a béke ígéretét látják Európában, erre reagálnunk kell. Nem valami ellen tüntetnek, mint azok, akik eh, a, a háttérben próbálják más hatalom, már próbálnak más hatalmat segítségül hívni. Nem, Ukrajna és az EU között szükség van megállapodásra, de tudjuk, hogy a sötétben más döntések is születnek a háttérben. Éppen ezért az utcára vonult tüntetőket támogatnunk kell. Ez a legjobb módja annak, hogy az európai békét és stabilitást megőrizzük. Hogy erre nem tudunk reagálni, akkor el kell beszélgetnünk azon, hogy az Európai Uniót hogyan fejlesztjük tovább.

Már szóltam a növekedés és a fellendülés témájában. Két újabb dolgot vetnék fel. A közös védelmi politika és a közös védelem. Én egy témájában szólnék pár szót, az én hazám katonailag semleges. Egy Sinfein képviselőtől hallani azt, hogy a katonai erőforrásokra mennyi pénzt fordítsunk. Nos, Írországban a Sinn Féin által szponzorált szervezetek részben közvetve az adó fizetők által finanszírozott szervezetek ellen kellett fegyverkezünk, óriási pénzeket költeni erre. Ugyanakkor ennek a szervezetnek az öröksége meghatározta a történelmünket. Az ír gazdaság igenis fellendülőben van, annak ellenére, hogy a Doom and Gloom Sinn Féin majom ott táncol a vállunkon. Az emberek ugyanis kemény erőfeszítéssel megpróbálják újra felendíteni a, a gazdaságot. A közös védelmi politikával kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy a megszólító intézkedések idején sokkal jobb lenne szorosabb együttműködés a 28 tagállam között, sok pénzt takaríthatnánk meg, hogyha nem párhuzamosan egymást átfedve járnánk el, erre a pénzre pedig nagyon is szükség van a gazdaságban. A közös védelem tekintetében szolidaritásra van szükség, ez persze egy kétirányú utca, kétirányú folyamat. A semleges országok esetében az ötös cikk a WTO és a NATO ötös cikk cikke alapszabályának ötös cikke értelmében kell tudnia eljárnia, az opt-in, opt-out, a kimaradás vagy, vagy önálló csatlakozás lehetőségét meg kell adni. Szerintem a szolidaritás legjobb kifejezés módja lenne ez. <clears throat> Egyes semleges tagállamok egész egyszerűen nem törődnek az országok biztonságával, Ezért a meglévő forrásokat hatékonyabban kell felhasználni, éppen azért, hogy az állampolgárok érdekét védjük és a biztonságukat védjük. Egy civilizált vitára van szüksége tekintetben. Köszönjük szépen, Gay. Most pedig Anna Gomes következik egy percben. Csak nézzék meg Lampedusát, nézzék meg a libiai helyzetet. Jó mutatja ezt, hogy az Európai Unióban politikai válság van. Nem tudjuk összeszedni magunkat, Sőt, a tagállamok egymással szembe mennek, rivalizálnak, Európa biztonságát kockáztatják ezzel, és képtelenek arra, hogy akár a humanitárius segélyeket eljuttassák az interteknek a tengeri veszély, a szervezett bűnözés, terrorista veszélyek, az energetika, mind olyan terület, amelyel a tanács nem foglalkozik megfelelően a retorika ellenére. Egész egyszerűen nincs meg a megfelelő ipari és tudás alap ahhoz, hogy egy közös védelmi politikát építsük. Éppen ellenkező. Itt van Portugália például, ahol bezárták stratégiai fontosságú hajógyárakat, vagy az energiaágazatot, amelyeket a Trojka privatizációs programja a kínai kommunista párt kezére játszotta. A védelmi politika, a védelmi kiadásokat nem koordinált módon csökkentik, nem is beszélve a közbeszerzési korrupcióról. Tönkremegy így Európa. Itt van Máli itt van a közép-afrikai köztársaság. Franciaországnak gyorsan egyedül kell fellépnie. Egyedül! Milyen bizonyíték kell még arra, hogy az Európai Tanács és az Európai Bizottság a közös biztonság és védelmi politika terén kudarcot vallott? Gracias, Ana. Tiene dos minutos el señor Frank Engel. Köszönjük szépen, Frank Engel két percben. Kedves Anna, nem csak az európai biztonság eh, forog itt kockán, az eh, az Európai Tanács az európai jogszabályokat eh, sem veszi figyelembe. Az banki unió senki se hisz benne. A megszorító, buta megszorító politika következménye ez. Láttuk, hogy ez hova vezetett Dél-Európában. Vessünk ennek véget, egy olyan politikára van szükség, amely valóban az európai szolidaritást tükrözi. Mert, elnök úr, az Európai Tanács tagjai között is komoly véleménykülönbség alakul ki. Skandalum, ami itt történik. A brit miniszterelnök például egy újságcikkben az európai tényeket ferdíti el. Azt mondja, hogy a TB turizmus folyik kontrollálatlan módon. Ezt mondja, ezt nyilatkozza, és végül az európaiak számára egy alapvető jog az, hogy Európa határaint átlépjenek munkaállásra vagy egy jogból. Nem az Egyesült Királyság az egyetlen ország, akit ez érint. Ugyanakkor szeretnék eh, Cameron úr és barátai a mozgásszabadságot korlátozni Európában. Szerintem ez sajnálatos és elítélendő, és szeretném, hogy az Európai Tanács, amely <clears throat> sem a legeurópaibb, sem a leghatékonyabb intézménynek nem bizonyult ez idáig, eh, jó lenne, hogyha szembeszállna ezzel a populista trenddel, és a legalapvetőbb uniós jogot kérdőrezik meg, ezt el kell ítélniük. Köszönjük Frank, két percre. Tunek Kelem kapszót parancsolja. That... Köszönöm elnök úrnos. mondhatjuk azt, hogy a következő komoly európai válság minden valószínűség szerint a biztonság és védelmi politika terén robban majd ki. A szomszédos országok országok kiszámíthatatlanok, instabil a helyzet, a terrorista támadások veszélye is fennáll, a kiber konfliktusok robbanását, kirobbanását várhatjuk, a számítógépes háborúzás korszaka következik. Az Európai Unió azon nem tud hatékonyan reagálni erre, akkor, amikor a válság idején az első, ahol megszólításokat alkalmaznak, kérdéseket csökkentenek, az a védelmi politika. Sajnálatosnak tartom, hogy nem tud az Európai Unió mit kezdeni ezzel a dilemával, hogy mi szerint egyre nagyobb veszélyek leselkednek ránk, és egyre kevesebb pénzből próbálunk védekezni. Persze az együttműködés sötéthet, a koordináció jó lehet, de ez önmagában kevés. A tanács első feladata az, hogy a rövidlátó hozzáálláson változtasson, és hogy a közvéleményt megnyerje a biztonsági és védelmi politikai kiadások mellett. Azt hiszem, hogy mindannyiunkat fenyegető veszélyekre kell reagálni, a szavakkal nem lehet ki elhárítani ezt a veszélyt. Itt van például Oroszország, amely komoly veszélyt jelent, egyre többet költ, akár 4%-át is a GDP-nek katonai célokra, egyre modernebb hadseregére. A jelenlegi orosz rezsim politikai háborút folytat a keleti partnerség országaiban. A szomszédait a jelenlegi katonai doktrinával bármikor fegyveresen lerohanja, lerohanhatja. Hogyha az Európai Unió nem áll a sarkára, a Kremlin úgy érzi majd, hogy saját céljait Ukrajnában, Moldovában, Grúziában és a balti államokban szabadon ö, gyakorolhatja. Köszönjük, Tune, az utolsó ö, hozzászólás Karas úr. Két percre kap szót, alelnök úr. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is, ami az európai biztonsági architektúrát illeti. Egy évvel ezelőtt az Európai Unió megkapta a béke Nobel-díjat, és ez a díj világosá tette, hogy az európai békeprojekt sikeres Együttműködünk egymással, odafigyelünk egymással, egymásra. Ez a legfőbb pro- probléma megoldási módszerünk. Kivel szemben védekezünk tulajdonképpen magunkkal szemben? Fontos, hogy a védelmi, védelmi erőinket összekapcsoljuk, azért, hogy az Európán kívül és Európán belüli feladatainkat is ellássuk. Az Európai Parlament tanulmányt végzett, illetve végeztetett, és ez a tanulmány azt mondta, hogy 26 és 130 milliárd közé tehető az az összeg, amelyet megtakaríthatunk azzal, hogyha közös védelmi politikában gondolkodunk, és emellett növekszik a hatékonyság is. Felszólítom a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket abba az irányba, hogy ez megvalósuljon. Másodszorban gazdasági és szociális unióra is szükség van, ezt követeli meg a monetáris unió. Fontos mindezzel összefüggésben a demokratikus kontroll és demokratikus legitimáció az Európai Parlament által a bankunió előfeltétele annak, hogy a bankfelügyelet sikeresen tudjon működni. Fontos, hogy döntés szülessen a bankunióról még az európai parlamenti választások előtt, ezzel világosan jelezzük, hogy komolyan gondoljuk a válság megoldását. Köszönjük ott már. Ezzel gyakorlatilag a lista végére értünk, most pedig a spontán felszólalók következnek. Néhány percünk van még erre. Szeretnék előre szólni, hogy egy perc elteltével ki fogom kapcsolni a mikrofont. McGuinness, az első, McGuinness asszony az első parancsoljon. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr ön beszélt eh, Írországról, és beszélt arról, hogy az írek eltökéltek és mennyien kitartóak. Nagyon fontos hét az Írországban. A bailout eh, mentőcsomagból kilépünk, kemény három év áll mögöttünk. Ugyanakkor szeretném azt egyértelműen kimondani, hogy eh, a kollégák korábbi nyilatkozata ellenére Írország igenis pozitív példa elmondom a jó híreket. A növekedési pályára állt újra a gazdaság, egyre versenyképesebbek leszünk, soha nem volt ilyen magas az export szint, új munkahelyeket teremtünk, most már megfizethető szinten áll a kibocsátott kötvény, a kötvények kamatonos. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezért meg kell dicsérni az írnépet. Az elnök viszont elveszi a szót Meginisz asszonytól. Páskó úrnak adom meg a szót parancsol. The long awaited EU summit on the... A régóta várt csúcs közeledik. Két fontos okról kell beszélni, amit elvárunk. Miért is várunk olyan sokat? a védelemmel nem foglalkoztak 2008 óta, másrészt pedig a védelem az, amely a jelenlegi válságban nagyon súlyos következményeket kell, hogy viseljen. Itt erről van szó, folyamatosan beszélünk a védelemről. Azt gondolom, hogy a egyre nehezebb embereket találni a hadseregbe, hiszen nem megfelel a fizetés, és jól képzett embereket veszítenek el. Folyamatosan épül le a tartalékunk, és Európa szerepe szintén folyamatosan csúcsik vissza a feltörekvő világban. Azt gondolom, nem érhetjük el azt a pontot, amikor már nem tudunk visszafordulni. Megfelelő figyelmet kell fordítanunk a védelemre, és figyelemmel kell kísérnünk, hogy mi történik az elkövetkező időszakban. Köszönöm szépen. Krisza Jelosz úr. Köszönöm szépen. Egy néhány példát én is szeretnék mondani arra, amiről most tárgyalunk az európai szemeszter keretében. Nem szabad mindig csak a makro gazdasági mutatókat figyelembe venni, mert vannak szociális mutatók is, amelyeket látnunk kell. Például a kohéziót nem veszélyeztethetjük. Több mint 20%-os a munkanélküliség, a fiatalok körében pedig 60%-os. Vagyis arról beszélhetünk, a szanálás az a szociális kohézió kárára megy, és így nem lehet gazdasági szanálást végrehajtani. Tönkretesszük a gazdasági bázist és a szociális alapokat is, és ennek egyenlére, egyen, ellenére a költségvetés nem akar egyensúlyba kerülni. Amit az adósság elengedéssel sikerült elérni, azt másrészt ráterheltük újra a gyenge gazdaságra. És lényegesen csökkent tehát az adósságterhünk, ennek ellenére alig győzzük ezt is fizetni. Murphy úr. George Orwell az 1948-ban a kettős beszédről beszél. Könnyebb a tényekről megfeledkezni, mint szemelézni velük. Az írsikertörténet kapcsán az Európai Bizottság pont így jár el. Így van például a szuverenitás visszaállításának kérdése. A tények azt mutatják, hogy az hogy továbbra is megkötik Európát, továbbra is megmondják nekünk, hogy mit kell eh, tennünk. Az Európai Bizottság továbbra is eh, rajta tartja a kezét. A hatos csomag, a kettes csomag, a fiskális szerződés, és még több szerződést, megszorítást várnak tőlünk. Állandó trojka vezeti Európa egészét. James Connolly a brit imperializmus elleni harcról szóltak, ma is érvényesek ezek a gondolatok. Dublin felett továbbra is külföldiek, és az elnök megszakítja. Köszönjük, megadom a szót Szikerszki úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A közös védelem és biztonságpolitika rendkívül nehéz feladatokat állít elénk, ugyanis azt követeli meg, hogy a gazdaság és politikai érdekeket is összeegyeztessük egymással. A gazdasági érdekek nagyon fontosak e tekintetben, és nyilvánvalóan a, azt is láthatjuk, hogy a kereskedelmi érdekek sokszor súlyos, nagyobb súlya lesnek ladva, mint az értékeink. Sokan említették Ukrajnát, de tulajdonképpen az Európai Unió nem igazán foglalt állást a kérdésben, és sok tagállam néma marad nem juttatja kifejezésre véleményét, csak azért, hogy ne ártson az orosz országhoz fűződő kapcsolatainak. A közös védelmi politika bizonyos értékekre épül. Szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy mekkora szerepet játszik az Európai Unió az ember életek veszélyeztetése területén. Köszönöm szépen, Picula úr következik. poput kisika i sigurnost esto doivljavamo zdravo za gotovo. budui da je jedan od glavnih ciljeva europske unije promicanje mira i podupiranje demokráciájának néha túl komolyan veszünk dolgokat, néha túl komolyan veszek magunkat. Az Európai Uniónak a demokrácia mellett kell kiállnia, én pedig az európai védelmi ipar mellett állnék ki ezen alkalommal. A tömegpusztító fegyverek továbbra is terjednek, a szervezet bűnözés szintúgy, ugyanakkor a stabilitást mindez veszélyezteti. Éppen ezért nekünk együtt partnerként kell fellépnünk, megerősítünk, megerősítenünk az Európai Unió védelmét, és a szomszédos országokban szintúgy Horvátország részt vesz a humanitárius és békafenntartó missziókban. A globális kontextusban ma azt látjuk, hogy az európai védelmet meg kell erősíteni. Az elnök megszakítja, köszönjük, túlépte hozzászólás idejét, most pedig megadom a szót Sean Kelly barátomnak. Uh, Azt hiszem, hogy most sokkal jobb helyzetben vagyunk így a csúcs előtt, mint bármikor az elmúlt négy és fél évben, ugyanis annak ellenére, hogy sokan megjósolták az euró vesztét, ez nem történt meg, az EU sem esett szét, sőt, stabilizálódott a helyzet, és lassan visszatérünk a növekedéshez. Ez örvendetes, és az én hazámra, Írországra is úgy tekintenek, mint e, egyfajta példára ebben az összefüggésben. Ugyanakkor 124% a GDP-nek az adósságunk, ami kétszer akkora, mint amit e, előírnak a szerződések, Éppen ezért nagyon fontos, hogy az adósság leépítésére vonatkozó intézkedéseket meg is tegyük. 2012-ben a csúcson ilyen intézkedéseket ígértek. Ha ezt meg, ez megtörténik, akkor nem lesz szüksége Írországnak második mentőcsomagra, és hozzájárulhatunk majd az európai szintű sikerekhez is. Köszönjük szépen, Flasikova Benyova asszony következik. Köszönöm szépen. Az egyik fontos témája a csúcsnak a gazdaságpolitika, ez elkerülhetetlen, el kell mélyítenünk a gazdasági és pénzügyi uniót. Növekedésre van szükség, munkahelyekre van szükség, szolidaritásra és koherenciára. A egyik legfontosabb, hogy a szociális jóléttel és a munkanélküliséggel foglalkozunk, és ehhez szisztematikus lépésekre van szükség, nem rövid távú intézkedésekre. A rövid távú intézkedések mindig negatívan hatnak a foglalkoztatásra, és az emberek tényleg ettől szenvednek. Többet kell beruházunk erősítenünk kell a finanszírozást a gazdaságban, és meg kell nézni, hol tudunk szociális beruházásokat bevezetni, a jólétet erősíteni, és meg kell előznünk, hogy az emberek szociális elkeseredítsükben elforduljanak tőlünk. Köszönöm szépen, Monika. Buszkiéri úr következik. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, fontos, hogy a szolidaritás szellemében mielőtt megtaláljuk a mediterrán térségbeli migrációra vonatkozó megoldást. Fontos, hogy minden ország részt vegyen e probléma megoldásában. Nagyon fontos, hogy az európai csúcs is egy olyan kötelező mechanizmus mellett foglaljon állást, amelyben a különböző tagállamok egyformán vesznek részt a probléma megoldásában. Fontos hatékonyan, eredményesen megoldani ezt a kérdést. Aránytalan, módon kell felelősséget vállalni ebben a kérdésben Máltának. Ez világosan mutatja, hogy a közös biztonság és védelmi politikát felül kell vizsgálni, és ezt oly módon kell megtenni, hogy a programmal lefektetett célokat elérjük. Emellett a migrációs és bevándorlásügyi kérdések rendkívül fontosak összességében is. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Ezzel lezárult a spontán felszólalások sora. Most még meghallgatjuk a biztos urat, majd a tanács képviselőjét, először is az Európai Bizottság részéről. Sefcsovics alelnök kapja meg a szót, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a vitát, és igyekszem most röviden reagálni azon témákra, amelyeket leggyakrabban vetettek fel a képviselők. Nézzük az ukrán helyzetet, aztán a szerződéses megállapodásokat, eh, és a továbbiakat. Azt gondolom, hogy Ukrajnával kapcsolatban világos álláspontot kell elfoglalnunk. Nagyon fontos, hogy bemutassuk, hogy kitartunk az ukrán néppellet, hogy támogatjuk őket az Európai úton, és a szolidaritásunkat kifejezzük. Egyetértek a parlamenti vezetőkkel, akik rámutattak arra a tényre, hogy a kievi képek, amelyeket láttunk, az ottani tér képei felhívják a figyelmet, mennyire fontosak a szabadság értékei itt az Európai Unióban, pedig mi ezt már biztosnak vesszük és mozdíthatatlannak. Csak éppen ma reggel láttuk, hogy mi történt, meg kell védeni ezeket a szabadságjogokat, és ez vonatkozik az Európai Parlament épületére is, ahol ki kell állnunk emellett, és folytatnunk kell a harcot azok ellen, akik a szabad mozgás, a munkavállalás szabadságát kívánják korlátozni, hiszen ezek azok a pontok, amitől ilyen nagyszerű a mi Európai Uniónk. Ezek a szabadságjogok, amiket a polgáraink nagyon nagyra tartanak, és ki kell tartanunk a szabadságjogok fennmaradása mellett. Ez feladata az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak is egyben. Ami a védelemmel kapcsolatban elhangzott, nagyon fontos emlékeztetni néhány képviselőt arra, hogy a közös védelmi és biztonságpolitika szerepel a Lisszaboni szerződésben is már. Nyilvánvaló, hogy itt haladnunk kell, hogy képesek legyünk az Európai Unió biztonsági és polgári misszióit ellátni. Külföldön sokat vagyunk, és erősíteni kell a képességeinket, hogy jobban vállalhassuk a globális felelősségünket, ami az Európai Unióra hárul. Szűk, természetesen az új fenyegetésekkel foglalkoznunk kell, erősítenünk kell az embercsempészettel szembeni fellépést a szájberbűnözéssel szembeni fellépést, és ennek érdekében el kell kerülni a párhuzamoságokat, koncentrálni kell az erőket, és nagyon fontos a védelmi ipar gazdasági kihatása az európai gazdaságra összességében, és azt gondolom ezért világos, hogy az Európai Uniónak az a dolga, hogy energiát, pénzt költsünk ezen a területen azt hiszem a bevezetőmben világossá tettem, hogy az Európai Unió szorosan együtt akar működni a NATO-val és más nemzetközi szervezetekkel, az ENSZ-el és az OECD-vel. De amit sokan javasoltak a hozzászólók közül, az fontos számunkra. Látjuk, hogy párhuzamoságok vannak például a légi járműveknél, a hajóknál, és számos más területen a fegyverkezésben. Miért esik szét a beszerzés folyamatod? miért széttöredezett a piac a védelem területén, és azt gondolom, hogy ezt úgy kell alakítanunk, hogy a méretgazdaságosság előnyeit ki tudjuk használni, ezért használjuk a pooling szót, összefogjuk az erőforrásainkat, ez az egyik legfontosabb dolog, hiszen fogynak ezek az erőforrások. Az európai tanácson nagy súlyt fektetünk erre a témára, és azt gondolom, hogy egy átfogó haladást kell elérnünk. Aztán a szerződéses megállapodások. Azt gondolom, hogy folytatnunk kell még a vitát ebben a tébában. A bizottság megközelítése a szerződéses megállapodásokhoz én azt gondolom, hogy nem igazán értették meg sokan, miről is van szó. Az Európai Parlamenttel többet kell beszélnünk erről, hogy pontosan lássuk, miről van szó. Mindenki egyetértett, és mindenki látta, hogy milyen támogatást nyújtott a kettős csomaghoz, a hatos csomaghoz az Európai Parlament annak érdekében, hogy az európai gazdasági kormányzást erősítsük, az európai szemesztet hogyan hoztuk létre és hogyan javul a munkája évről évre. A szerződéses megállapodásoknál a motiváció elemét kell látnunk ebben, hogy pénzügyi támogatást nyújtsunk a reformokhoz, mert ezek pénzbe kerülnek. Nem könnyű a reformokat végrehajtani természetesen teljes mértékben a demokratikus felügyeletet ellenőrzést be kell tartanunk az Európai Parlament részéről is, ezt figyelembe kell vennünk, mert a sok javaslatot a tagállamok fognak tenni. Igenis elvárjuk, hogy javaslatokat tegyenek, és betartsák a reform lépéseket, és meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk a jövőben finanszírozni ezeket a reformokat az imént említett okoknál fogva. Az összes új elemet a szociális dimenzió területén is figyelembe kell vennünk. A konvergencia az egyik legfontosabb tényező a gazdasági kormányzás területén is, az európai szemeszter alkalmazásában is. Néhány utolsó szót a bankunióról azt gondolom, hogy itt egy nagyon érzékeny pontra érkeztünk. Trialógusok folynak a betétvédelmi garancia, a bankszanálási irányelv is úton van. Bízunk abban, hogy haladni tudunk, és meggyőződésünk, hogy ez a két rendkívül fontos tárgyalás sikeres lesz még a parlamenti szünet előtt, hogy tényleg létrehozhatjuk a bankuniót például, vagy az erre vonatkozó jogszabályokat. Aztán az egységes szanálási mechanizmusról folyó vita is bonyolult. A 114. cikk a megfelelő jogalap. A bizottság véleménye szerint ennek ellenére a tárgyalások nehezen haladnak mert az ECOFIN pénzügyminiszterei is folytatják még a munkát, tárgyalnak jövő héten is például. Nagyon nehéz lesz egy végső kompromisszumot találni. Ezért fontos az Európai Parlament bevonása ebbe a folyamatba. Azt gondolom ugyanakkor be kell látnunk azt is, hogy ez egy folyamat, ami évekig tart, amíg összeáll az egész. Ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan nézik a mechanizmust, el kell indítani, be kell indítani ezt a folyamatot, hogy valamikor eljussunk a végére, mert ez egy fontos jelzés a polgároknak, az üzleti életnek, mert a végén az összes rést és hiányosságot meg kell szüntetni, amely veszélyezteti a bankrendszerünket megfelelő ellenőrzést és biztos alapokra állítjuk ezt a bankrendszert, ez a végső cél, ehhez el kell kezdeni a munkát, mert a gazdaság finanszírozása az egyik fő probléma abban, vagy a fő oka annak, hogy miért nem indul be egy keményebb gazdasági növekedés. Köszönöm szépen, elnök úr! Gracias, Maros. Köszönjük szépen! Köszönjük, Maros! Most pedig zárásképpen ismét csak Leskevíciós miniszternek adjuk meg a szót, tanács részéről, illetve a soros elnökség részéről parancsoljon. Elnök úr, tisztelt képviselők! Hálás vagyok mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Sok-sok véleményt hallhattunk, és gondoskodni fogok arról, hogy a tanácshoz eljussanak ezek a vélemények, megfontolások. Sokan említették Ukrajnát, és ezért nagyon hálás vagyok. Ahogy ma délelőtt hallhattuk, múlt éjszaka az ukrán hatóságok tanúbizonyságát tették annak, hogy nem európai úton indul el Ukrajna. A rendőrség fellépése világosan mutatja, hogy nem tartják tiszteletben Ukrajnában a gyülekezés szabadságát és a szabad véleménynyilvánítás szabadságát. Ezek azonban épp az európai értékeink lényegét képezik. Éppen ezért vagyunk annyira hálásak a, az európai főképviselőnek, illetve a külügyi főképviselőnek azért, amiért Kievben közvetlenül megpróbál valamilyen módon megoldást találni a problémára. Nem hagyhatjuk magára az ukrán népet e- ezekben a nehéz órákban, és üdvözlöm azt a tényt, hogy holnap szavazni fognak egy ezirányú állásfoglalásról. Végezetül pedig, ami Ukrajnát illeti, a tegnapi vita során is elmondtam, hogy talán az is fontos, hogy egyszerűen megmutassuk az ukrán népnek, hogy nem hagyjuk őket magukra. Néhány képviselő, mindenek előtt Svoboda úr és Berez asszony, kiemelték a szociális dimenziót. Világos, hogy a növekedés önmagában nem orvosolhatja a szociális problémákat Európában, hiszen a növekedést úgy kell megvalósítani, hogy munkahelyeket is teremtsünk. A tagállamok készek arra, hogy a válságból kilábaljanak, mégpedig úgy, hogy kiegyensúlyozzák a gazdasági és a szociális aspektusokat. Világos tehát, hogy a szociális dimenziót is erősíteni kell az Európai Unióban. Egy jól működő gazdaság és monetáris unióban a tagállamoknak kiegyensúlyozott és koordinált módon kell kezelniük a gazdaság és szociális egyensúlytalanságokat. Az erős szociális dimenzió biztosítja azt, hogy az Európai Unión belül a teljes foglalkoztatottság felé haladjunk. A szociális dimenziót össze kell kapcsolni azzal a megújult igyekezetünkkel, hogy az Európa 2020-ban szereplő szociális inkluzióra vonatkozó célkitűzéseket is célba vesszük. A legtöbb tagállam támogatja a szociális indikátorok és egy eredménytábla bevezetését az európai szemeszter keretein belül. Egy ilyen eredménytábla például lehetővé teszi, hogy behatóbban elemezzük a különböző szociális politikai intézkedések hatását a munkahely teremtésre például, és ezen keresztül a gazdaságra. Emellett fontos a szociális partnerek bevonása is a koordinációban nemzetállam és európai szinten egyaránt. Tisztelt biztos úr, ön említette a betétekre vonatkozó irányelvet, Tegnap az ECOFIN-ban valóban nem történt politikai megállapodás. Szeretném hangsúlyozni, hogy a litván soros elnökség mindentőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy egy ilyen jellegű irányelvet még az év vége előtt elfogadjunk, ahogyan azt az Európai Tanács kérte is. Novemberben és decemberben is foglalkozott a kérdéssel az ECOFIN, de jelen pillanatban nem volt lehetőség arra, hogy megállapodás szülesen, ugyanis néhány tagállam még vonakodik. Az ECOFIN tárgyalások eredményét ről szóló jelentést azonban továbbítani fogják az Európai Tanácsnak, és illetve a tanácsnak magának, és a tanács dönt majd arról, hogy az Európai Tanácsnak milyen jelzést ad a fájlal kapcsolatosan. Gomes asszony és mások. Szóltak néhány konkrét kérdéstől az európai védelmi politika területén. Hadd mondjam el, ezen a héten az európai csúcs konkrét eredményekkel foglalkozik majd, vagy konkrét célkitűzésekkel a védelempolitika területén. Néhányat említenék ezek közül. Ide tartozik az a cél, hogy 2014-ben elfogadjuk az Európai Kiberbiztonsági Stratégiát, annak érdekében, hogy a képességeit bővítsem, a 2020-25-ös időszakra is tervez bizonyos programokat, és régi utántöltésre vonatkozólag is szeretnék kitűzni célul, hogy legyen egy erre vonatkozó úti terv Önök közül néhányan említették az Európai Unió és NATO közötti kapcsolatokat is. Szeretném hangsúlyozni, hogy a NATO kulcsfontosságú partnere az Európai Uniónak. Az Európai Tanács valószínűleg következtetéseiben ki fogja ezt domborítani, és a tanács ösztönözné a további gyakorlati lépéseket amelyek azt szolgálják, hogy az EU-s a NATO között együttműködés megerősödjön. Fontos, hogy igazi szervezetek közötti kapcsolat épüljön ki. Ebbe bele tartozik az is, hogy elkerüljük a párhuzamosságokat és biztosítsuk a komplementaritást. A következő csúcs nagyon sok témára ki fog térni, de ezek a témák mind-mind közvetlenül érintik polgárainkat. Egy közös védelmi és biztonsági politika lényege, hogy megvédjük családjainkat, otthonunkat, és hogy stabilabb és biztonságosabb szomszédságpolitikát folytassunk, valamint globális szinten is növeljük a biztonságot. A gazdaságpolitikánk másfajta biztonságot szolgál, a biztonságot a bizonytalanságtól és a hosszú távú munkanélküliségtől. A bankunió is végeredményben egyfajta védelmi szerepet tölt be, megóvja a, az egzisztenciánkat. Mindannyian függünk valahol a bankok szilárdságától, rendületlenségétől, és reménykedünk abban, hogy megvalósul megfelelően a betétek védelme. Ami pedig a földközi tengert életé, meg kell védeni azokat, akik egy jobb élet reményében kockára teszik életüket. Remélhetőleg az októberi katasztrofális események soha többé nem fognak megismétlődni. Tekintettel a jövő évi európai parlamenti választásokra, ezeket a témákat tudjuk kiemelni sok más egyéb téma mellett. Európa ezeken a területeken mindenképpen el szeretné élni céljait, ehhez azonban szükséges a szolidaritás és az együttműködés. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük a miniszter úrnak. Négy állásfoglalási indítványt nyújtottak be a képviselők. Zárásképpen pedig elmondom, hogy egyet a néppárt, egyet az SND, van egy liberális állásfoglalás tervezet is, és készített egyet a GUE, valamint a zöldektől is érkezett